Possiamo iniziare? Kezdjük el a munkát. Buonasera a tutti. Üdvözlök mindenkit. Szeretnék köszöntet mondani mindazoknak, akik eljöttek a mai nagyon fontos munkaértekezletre. Néhány képviselő késve érkezik, erről értesítettek engem, hamarosan bejönnek ők is a áringadozás és kockázatkezelési eszközök, a gazdák a kockázatok ellen védekezni tudnak. Rendkívül fontos ez az együtt gondolkodás a jövőbeli közös agrárpolitika kialakítása szempontjából. A mezőgazdaság hagyományosan jobban ki van téve a többi szektorhoz képest a kockázatoknak, hiszen a klíma hatások érhetik, és általánosságban az áralakulás is más, mint más szektorokban. Ma az agrárszektorban növekszik a bizonytalanság. A mezőgazdasági árak hirtelen változása 2007-2008-ban kezdődött, és jelentős próba elé állítja mindezt, ami teljes termési struktúránkat, struktúránkat több millió vállalkozót, dolgozat érint ez. A kap jövője arra alapoz, hogy egyszer állami szolgáltatást kell biztosítani, környezetvédelem, állatjólét, vidékfejlesztés. Végig kell gondolnunk, hogy idővel hogyan tudjuk garantálni a folyamatosságát ezeknek a szolgálatoknak, szolgáltatásoknak, és hogyan tudjuk garantálni, hogy a mezőgazdasági vállalkozó, vállalkozóink továbbra is megfelelő feltételek között tudjanak dolgozni. Már ma is erősen érinti a válság az agrárszektort, az agrárszektoron belül az összes ágazatot. Az elemzők szerint a helyzet még instabilabb lesz, még a mainál is kevésbé lesz stabil. Meg kell tennünk mindent azért, hogy a, kihasználjuk a lehetőségeket, megfelelő döntéseket hozzunk, megfelelő eszközöket aktiváljunk, azért, hogy támogatni tudjuk a gazdákat a kockázatkezelés területén. Ez a kockázat lehet klíma vagy piaci kockázat Értekelni kell a kompatibilitást és a koherenciát az évek alatt felépített agrárpolitika keretein belül, és a nemzetközi kereskedelmi szabályokat is meg kell vizsgálni ebből az aspektusból. Ma ezekkel a témákkal foglalkozunk, nagyon magas szintű szakértőket hívtunk meg. Már is szeretnék köszönetet mondani, hogy itt vannak közöttünk a mai napon. Bertrand Munier és Jacques Carl a Momagri központtól érkezett. Régóta foglalkozik ez az intézet az ár instabilitással, áringadozással, egy nagyon érdekes elemzési, piacelemzési modellt alakítottak ki, és ezt fogják ma bemutatni nekünk. Köszönet Arturo Szemerárinak és Fabian Capitániónak is. Arturo Szemeráni az IZMEA elnöke, az IZMEA Agrárkutatóintézet. Intézet be fogják mutatni, hogy milyen eszközöket alkalmaznak Olaszországban és Észak-Amerikában, illetve egyéb európai országokban. Végül Fernando Burgáznak is köszönet, aki a Spanyol Nemzeti Intézettől érkezett, olyan intézettől, amely az agrárkockázatok kezelésével foglalkozik. Egy európai tapasztalatokkal fognak beszámolni, fog beszámolni, és hasznos információkat fog megosztani velünk a jövőbeli döntések szempontjából. Szeretnék mindenkinek köszönetet mondani, köszönet a bizottság képviselőinek is, és már is átadom a szót a mai munkaértekezlet megkezdése céljából a Momagri képviselőinek, Bertrand Müniének és Jacques Kálnak. Önöké a szó. Kérem, kezdjék meg a prezentációt. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. So I want to show you néhány ábrát szeretnék mutatni önöknek arról, hogy eh, lássuk, milyen modelleket alkalmaznak a, általában a szakértők a politikai intézkedések megalapozásához. Ez persze kicsit lemarad az elmúlt húsz év fejleményeitől, de mégsem azért van ez így, mert a tudósok maradtak el, hanem azért, hiszen ugye ők is fejlődtek, hanem azért, mert a gyakorlati intézkedések, politikák alkalmazása a régi idők standard modelljeire épülnek, a korábbi rendszerekre, is természetesen meghaladják ezeket az elvárások. Nem biztos, hogy ezek a modellek megfelelnek a követelményeknek. Ezek a modellek adott esetben abszolút képtelenek arra, hogy bármely mértékben jelezzék a mező, az áraknak az, az ingadozását például. Az egyetlen, amit elismerhetünk például ebben a természetes kockázat. De a piacok sokkal bonyolultabbá váltak, mint ahogy azt az elmúlt évtizedben tapasztaltuk. Elmondanám, hogy a piaccal kapcsolatos információs elvárások, az a gondolat, hogy nem tökéletes a piac logikája, mindaz, amelyek azokat a tapasztalatokat adják, amelyel, melyek alapján végül is ezt az ingadozást valamely mértékben értelmezni tudjuk. Az a helyzet, amelyet az első ábrámon foglaltam össze, abból adódik, hogy félreértelmeztük a régi um, szerzőket, közgazdászokat. Varrasz modellje például nem vette pontosan számba mindazt, amit a modellezésnél figyelembe kell vennünk. A meggyőzés érdekében az egyik leg érdekesebb modellt eh, vettem, egy amerikai modellt a mezőgazdaság politikához. Ez egy jól ismert modell, és itt olyan előrejelzésekhez eh, használtam, amelyeket eh, a 80-as években az amerikai mezőgazdasági termelésre alkalmaztak. Az ábrán a, vastag piros vonal a tényleges történés sor, és a vékony vonalacskák az előrejelzések, amelyeket a kérdéses modellel alkalmaztak. Nagyon érdekes, hogy az előrejelzések fok, tehát következetesen tévesek voltak. És azért, mert azért, amiatt az előbb a két ábrán foglaltam össze. Hadd legyek azonban egy kicsit pozitívabb, és hadd illusztráljam gondolataimat a következő ábrával. Három piacot vizsgálunk ezen. Az egyik az autóipar. Ezt valószínűleg fel is ismerik. Az az a vékony vonal, amely alul van fekete színnel. Az árak három különböző piacon való alakulása 67 és 2000 között. A lenti vonal tulajdonképpen egyenes vonal az autó árak görbéje. A piros görbe a paradicsomár, a sárga pedig a cukorára. Azt akarom ezzel mondani, hogy három különböző piaci rendszert tudunk ezen keresztül bemutatni. A paradicsompiac azzal jellemezhető, hogy a termelők racionális döntéseket kell, hogy hozzanak, a körülményekből fakadóan, mint minden más normális ember. A cukorpiac görbéje, a sárga azt mutatja, hogy ugyanezen a kiinduló ponton túl, hosszú időn keresztül pénzesített, financializált piac volt. A cukorpiac évtizedeken kerül pénz meghatározta a piac volt, az autóiparnál pedig egyszerűen az ipari termelés határozta ezt meg. Ha megnézzük mind a három piacot ugyanazon modellen belül, akkor, akkor én erre azt mondom, hogy nem járunk el helyesen. Szerintem a modelleket az alapján kell kidolgoznunk, amit a gazdasági e, elemzősekben piaci mikrostruktúrának nevezünk. Ez azt jelenti, hogy minden piacot különbözőképpen kell elemezni, és ez alapján jutunk majd a különböző eredményekre. Hadd győzzem önöket tovább meg a mezőgazdasági modellek két további tényével. A legfontosabb számítási egyenleg modell, amely a mezőgazdaságpolitikában jól szolgált, a Világbank modellje, a kockázat ebben a szóban, ebben a modellben egyetlen egyszer sem kerül megemlítésre. Egy, a világban száz oldalas dokumentumában egyszer sem fordul elő. Jelezném, hogy ezek a modellek tehát nem igazán felelnek meg a valóságnak. Egy másik francia modell, a Mirage, ez is egy számított egyenleg számítási modell, mint a világbanki modell, de ugyanez vonatkozik erre is. Rengeteg elvárás van azonban a modellekkel kapcsolatban. Nem lehet persze rögtön azt mondani, hogy a modell az alapvető elemekkel nem foglalkozik, pedig ez a modellek korlátja. A a mezőgazdasági piacról nem beszélhetünk anélkül, hogy ne vennénk figyelembe azt, hogy igen ingadozóak az árak, és tulajdonképpen ez a legfőbb szempontja a gazdáknak, nekik ar- arra kell figyelni, hogy a következő évben milyen árak várhatók. Ezt kell valamilyen formában reálisan tükrözni a modellben. A Mirázs modell idéze, a mezőgazdaságot ugyanolyan formában modellezik, mint az ipart. Egy, ennek az ágazatnak azonban sokkal reálisabb képére lenne szükség különböző árrendszerek voltak ugye egy korábbi ábrán, és most itt ebben a modellben a, a szakértők azt mondják, hogy a cukorpiac az ugyanolyan, mint az autópiac. Persze, és azt is mondják, hogy bízzunk ezekben a modellekben. Alapvetően ignorálták azt az alapvető kérdést, ami nem más, mint hogy az elmúlt évtizedben a mezőgazdasági termékpiac financiálisá, pénzügyileg irányított piacá vált a fejlődés során ez egy alapvető elem. Ez kell, hogy mindenféle közös mezőgazdaság politikai gondolkozás alapja legyen Európában, de tulajdonképpen bárhol a világon is. Meg is mutatom, hogy miért. A financializálódás léptéke és hatája az elmúlt évtizedben lényegesen bővült, és különösen a nem szervezett piacokon, tehát a közvetlen értékesítéses piacon, amely megint csak egy igen speciális eh, mikrostruktúra piac, amelyet a közhatóságoknak természetesen figyelni kell. Tulajdonképpen most érkeztünk el ahhoz, amit eh, igazából mutatni szeretnék. Ez az ábra azt mutatja, hogy a derivatív szerződések kincévőségeinek az indexe hogy áll. Tavaly júniustól 2009 júniusáig, tehát 2008 júniusától 2009 júniusáig, ez volt az utolsó legkésőbbi adat, amit megkaphattunk a hivataloktól. Ezt a vonalat, ezt a görbét indexként számítjuk. Az indexben a 100 érték, 100-as értéket az első adat adja. Látják, hogy a görbék rendkívüli mértékben eltérnek, különösen a világos kék tér el a többitől. Mi ez? Nos, ez a világos kék a következő. Ugye az összes görbe egy mögöttes terméket mutat, az látható, hogy a piros az, az egyenlegek görbéje, a zöld ez alatt az arany alakulásának a görbéje. Tehát minden egyes görbe valamilyen nyersanyagot jelöl. A világos kék pedig, amit az előbb említettem, két termék görbéje, de sajnos együtt vannak. Ez az olaj és a mezőgazdasági termékek görbéje. Ha ugye a statisztikákat vesszük, amiket persze nem tudtam bevenni ebbe a grafikonba, hogyha külön választanák a mezőgazdasági termékeket az olajtól, akkor a, lesznek olyan mezőgazdasági termékek, mint a gyapot, amelynek még magasabbra megy ki a, a legkiemelkedőbb értéke. Látható tehát, hogy 2004 óta ezek a görbék leváltak az összes többi, ez, a, a többitől, és a mezőgazdasági termékek alapvetően lényegesen financializálódott utat követnek. A mezőgazdasági árak figyelmen, figyelmen kívül hagyták azonban ezt a tényt hogy tovább győzzem önöket meg igazamról. Az a görbe, ami az előbb világos kék volt, most sötét kék. Az itteni sötét kék ábra tehát a mezőgazdasági és olajtermékek derivatív áralakulását mutatja. Látható, közvetlen befolyás van, vagy legalábbis feltételezhetjük, hogy ez van a pénzügyi, a, tehát a, a lévő derivatívák és a fizikai árak között. A zöld vonal a gabona, a sárga, a kukorica. a financializálódásnak négy következménye van véleményem szerint, és tulajdonképpen négy szabály alapjául is szolgál, amelyet minden modellezésben, minden válságviselkedés magyarázatnak a mezőgazdaság kapcsán figyelembe kell venni. Az első, a mezőgazdasági termékpiac a financializálódási folyamat miatt egy elvárás mozgatta piacá alakult. Tehát nem a fizikai mennyiségek számítanak, hanem az, hogy az emberek mit gondolnak, hogy majd jövőre milyen mennyiségek, milyen volumenek és milyen árak lesznek. Ez számít. És ezt persze sokkal bonyolultabb modellezni, mint a fizikális mennyiségeket, amiket persze még mindig alkalmazunk a, a kereslet-kínálat rendszerben. A második, új, új szereplő kategória jelent meg. Minden kereskedő a termékekkel kapcsolatban ezt is jelzi. Ez az új típusú szereplő a rövidtávú befektető, adott esetben spekula, spekuláns, aki akik megváltoztatták a piac viselkedését is. Ez elsősorban azt jelenti, hogy a mezőgazdasági piacok most szorosan összekapcsolódtak a, a pénzpiacsal és a monetáris politikával. Tehát a, ha a modellezés nem tükrözi az ország pénzpolitik, monetáris politikáját vagy pénzpiacát, akkor az torz modell lesz. Végül pedig, mivel a globalizáció azt jelenti, hogy a gazdaság alapvetően összefonodik a világ minden pontján, nem tudjuk a politikai intézkedések sorozatát a rendszer egészének megközelítése nélkül meghatározni. Tehát a részleges modellek vagy részleges egyenleg modellek helyett általános kapcsolatokat, általános egyenleg modellt kell kialakítanunk, hogy a dolgok egyszerűbbé várjuk. Nos tehát, e, három-négy évbe telt, hogy ezt a modellt kialakítsuk, és tulajdonképpen még mindig próbáljuk véglegesíteni, továbbfejleszteni a modellt. A világ mind különböző pontjainról olyan modellt e, próbáltunk kialakítani, amely 20 gazdasági ágazatra, illetve ebből 7 mezőgazdasági ágazatra épült, elsősorban a mezőgazdasági kérdésekre összpontosítottunk. 191 országot és régiót ráztunk, vagy osztottunk fel tíz zónára, és megvizsgáltuk ezek, ezen gazdaságok között a kapcsolatokat. Nézzük tehát, hogy mi volt a helyzet anélkül persze, hogy ezt a konstrukciót túlzottan bonyolultá tettük volna, egy moduláris struktúrát alakítottunk, volt egy központi modell, amely az összes piac általános kapcsolatait mutatja. Nyilvánvalóan a mély bizonytalanságot kell elkerülni ezzel kapcsolatban, és nagyon fontos az is, hogy kidolgoztunk egy kisebb modellt a jövedelem újraelosztásra. Amit narancssárgával látnak, az már mind működik, de baloldalt van egy modul, ami a mezőgazdasági innovációs modell, ez kialakult már, de még nem kapcsolódik a központi modellhez. Nos tehát, amiről én beszélni szeretnék, a modell törzse, és tulajdonképpen ez a narancs színnel jelölt kapcsolatok. A mezőgazdasági piacnál a fizikális piacot kell tehát néznünk, mint az előbb mondtam, mégpedig sorozatnak. A meglévő áringadozással kezdtük a sort, aztán a, a gazdák elvárásainak alakulása és percepciói, itt ez alapján kell döntést hozniuk, amely alapvetően visszafordíthatatlan lesz a termelési rendszerre vonatkozóan. Aztán vannak a befekt, beruházói viselkedések, tehát a piacon újonnan megjelenő szereplők, akkor van a piaci bizonytalanság, és végül pedig vannak a tényleges mennyiségek és árak, az ebből eredő mennyiségek és árak. Nézzük meg az üzenetet némileg egyszerűsített formában. a kereslet-kínálat észszerű elvárások és, te, és természetes kockázat normál modellje azt jelenti, hogy a természetes kockázat és némi spekuláció az természetes, de ebből az egyetlen kockázat a, te, a, az, az ingadozás mert a spekulációnak nincsen ehhez semmi köze, és a gazdáknak is vannak racionális elvárásai. Az egyetlen probléma az, hogy a döntést azt a fizikális struktúra kialakítása előtt kell meghozni. Ez a természetes kockázat. A modellünk visszafele megy. Ah, nézzük meg a paradicsom esetét, amit korábban említettem. A természetes kockázat és a, a gazdák racionalitása a piacokon csak nagyon kicsi ingadozást eh, idézne elő. A természetes kockázat és eh, az általános eh, racionalitása spekulációval együtt azonban már rendkívüli volatilitást idéz elő. Egyszerű példa. Ugye cukor, paradicsom és a többit külön kell vizsgálnunk, meg, meg kell különböztetnünk. Mi történik akkor, amikor azt mondjuk, hogy a financializálódás a mezőgazdasági termékpiacon az elmúlt évtizedben lényegessé vált. Ez azt jelentette, hogy minden piac a harmadik típusú típus felé közelített. Tehát nem csak természetes kockázat van, hanem van egy általános racionalitás a gazdák részéről, de megvan a spekuláció is, és ez okozza az óriási ingadozást. Nézzünk a modellből néhány szimulációt. Ez a szimuláció 2008 márciusában a modell prototípusából alakult ki. Ragaszkodtam március, 2008 márciusához, mert akkor olyan standard modellünk volt, amelyel előre jeleztük, hogy a gabona és általában, a búza és általában a gabona ára stabil marad, illetve enyhe 3%-os növekedést fog mutatni. Ez nem előrejelzés volt, de ez a forgatókönyv a mi modellünkkel azt mutatta, hogy fennállt a lehetősége a gabona árak jelentős csökkenésének, és ma már tudjuk, hogy ennél is nagyobb volt az árcsökkenés, mint ahogy ez a forgatókönyv azt szimulálta, vagy ezzel a forgatókönyvvel szimuláltuk elnézést. A másik egy kevésbé régi szimuláció, a függőleges piros vonal mutatja azt a hipotézist, amelyel kiindult, amely a kiinduló pont volt. A hipotézis az volt, hogy 2010-ben, tehát a közelmúltban teljes mértékű liberalizációra kerül sor. A, a standard modellek teljes liberalizáció esetében azt mutatják, hogy nem lesz árstabilitás, hanem éppen ellenkezőleg az, az ingadozás erősödik. E, milyen következtetéseket, tanulságokat lehet levonni a jövőre. Először is e, hangsúlyoznám, hogy a volatilitás egy endogén kockázat, nem olyan, mint a, a természetes kockázat. Elsősorban a piaci szereplők viselkedéséből fakad, és a financializálódott piacokból magukból. Éppen ezért egy tartós jelenség, és nem válságból származik, és nem tűnik el a következő néhány évben, ahogy azt államfők említették. A következtetés ebből az, hogyha nem teszünk semmit, ha nem próbáljuk a piacokat megszervezni, akkor még nagyobb ingadozás lesz a korábbiaknál tapasztaltaknál. Úgy gondolom, hogy nagyon figyelni kell a pénzügyi innovációkra, különösen, hogyha veszélyes technikai eszközökkel és feltételezésekkel járnak együtt. Jó, hogyha nagyon figyelünk ezekre a helyzetekre. A jólét értékelésében is váltanunk kell. A jólét ingadozás nélkül nem jólét. A termékektől való végleges függőség helyettes termékek nélkül lehet, hogy magába a jólétbe kell, hogy kerüljön majd. Úgy gondolom, hogy az, amit a 70-es években az olajjal kapcsolatban tapasztaltunk, óva kell, hogy incsen minket, nehogy hasonló dolog forduljon elő a jövőben az élelmiszer eh, termékekkel kapcsolatban. Mit tegyünk? Először is, hogy rövid legyek, mert látom, hogy eh, repül az idő. Először is úgy gondolom, hogy minden mezőgazdaságpolitikában jelentős pénzügyi és monitoring elemek kellenek, hogy szerepeljenek. Meg kell próbálnunk mindenek előtt azt, hogy a piaci struktúrákat kiigazítsuk és konkretizáljuk a szabályozást, korlátozzuk a közvetlen piacokat és a financializálódást. ha nem ez, a, nem ez lesz a megoldás, akkor más eszközöket kell keresni. E, például az egyes gazdáknak lehetővé kell tenni különböző eszközökkel azt, hogy megfeleljenek azoknak a bizonytalan elemeknek, bizonytalanságoknak, amelyeket nem tudunk megszüntetni. E, nem mondom azt, hogy támogatni kellene e, csak azt, hogy megbüntessük a rövidtávú beruházókat, nem, Emellett ha akarják a gazdák, akkor persze, ha akarják a gazdák, akkor természetesen élhetnek az általuk nyújtott lehetőségekkel, de emellett meg kell szervezni ezeket a figa, piacokat is. Az áringadozás kérdése rendkívül átfogó. Segítenünk kell a visszatérő volatilitást és a spekulációt eltüntetni, kisimítani, úgy, ahogy az elmúlt 30 évben azt elkezdtük már, hiszen hozzáfogtunk már ahhoz, hogy a leltárkészlet felszámolást valóban megvalósítsuk. Következtetéseim egyszerűek. A világ bonyolultá vált. és nagyon nehéz a tendenciákat előre jelezni. Nem szabad úgy tennünk, hogy mint, eh, mint hogyha előre tudnánk jelezni, hogy tíz év múlva milyen árak lesznek. Nem. Amit eh, megpróbálhatunk az az, hogy szimuláljuk azt, hogy eh, szimulációval bemutassuk, hogy a piacok különböző politikai, illetve intézkedési programok mentén hogyan alakulnak. Úgy gondolom, hogy a Momagri modell az a döntéshozatalban, különösen a mezőgazdaság politikában rendkívül fontos eszköz marad a jövőben is. Több kérdés merül mindemellett fel, és ezekre figyelnünk kell. Először is mindenféle liberalizálás, amit eh, még Pascal Lamy sem eh, tart talán fontosnak, tehát egyetlen liberalizáció sem fogja az ingadozást erősíteni, az áringadozást erősíteni. Az áringadozás az különösen fontos lesz azokban az országokban, ahol az éhezés pont, ö, ö, probléma, ahol felkelések vannak sőt Európában is jelentős hatása lehet azokra az ágazatokra, amelyekről beszélünk. Az, az energiaárakra például különösen nagy hatással lehet az áringadozás. A harmadik dolog pedig a, az élelmiszerbiztonsága és az áringadozás kapcsolatára is figyelnünk kell. Hogyha hirtelen abba a helyzetbe kerülnénk, hogy nem tudjuk a belső keresletet kiegészíteni bizonyos termékekkel kapcsolatban, akkor leromboljuk a hatékonyságot, még akkor is, hogyha korábban azt sikerült kialakítanunk. Tehát a gazdasági hatékonyság igen egyszerű szempontjával kapcsolatban is fontos, hogy lássuk, hogy nem szabad, hogy teljes függőség alakuljon ki külföldi országoktól. Egyfajta optimumot kell találni, amivel jelenleg még nem foglalkozunk. Pedig abszolút ez szükséges, különösen akkor, hogyha el akarjuk kerülni korábbi rossz tapasztalatokat, olyanokat, amelyek eredményeképpen az igen káros protekcionizmushoz kellene visszatérnünk. Végül pedig ez az utolsó ábrám, de egy kicsit talán a mai témán kívül esik, a Momagri csapatról szól, tímről szól, amely a piaci szervezés és szabályozás egy pro- projektjét próbálja kidolgozni, olyat, amely a fent említett hatásokat és az általuk kiváltott válságot is próbálják kezelni. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy figyeljünk erre minden intézkedésnél, és minden eh, eh, politikai meghatározásnál. Köszönöm. Molto, molto interessante. Nagyon érdekes volt ez a prezentáció. Szeretnék köszönetet mondani Bertrand Münének, bár nem jó híreket hozott, az áringadozás továbbra is fönnmarad, sőt lehet, hogy súlyosabb lesz. De pont ezért nézzük, térjünk át a munkaértekezet második részére. Nézzük meg, hogy milyen ke- kockázatkezelő eszközöket lehet elképzelni, például biztosítási eszközöket, milyen biztosítási eszközökkel lehet jobban kezelni és jobban stabilizálni a gazdák jövedelmét. Először Arturo Szemerárinak adom át a szót, ő az olasz Izmea intézet elnöke, és Fabián Kapitániónak is átadom az ott. Ők egy összehasonlítást mutatnak be számunkra, különböző európai modelleket és észak-amerikai modelleket fognak bemutatni számunkra, amelyek biztosítási eszközöket kezelnek. Ezt fogja követni egy másik prezentáció Burgess úr részéről, a spanyol agrárbiztosítási rendszert fogja bemutatni. Európában talán ez a legfejlettebb rendszer. Szemerári elnök úr, tiéd a szó. Grazie, Presidente. Én... Köszönöm, elnök úr. Két részre osztjuk az előadást. Először én beszélek, utána kapitány úr. Megpróbálunk elemezni néhány kockázat megelőző, kockázat kivédő eszközt, amelyeket Európában alkalmaznak, és ezeket összehasonlítjuk néhány észak-amerikai országgal, gyakorlatilag Egyesült Államokról és Kanadáról van szó. Természetesen az olasz helyzetből és az olasz kockázat megelőző rendszerből fogunk kiindulni. Ebből a tapasztalatok alapján javaslatokat is, következtetéseket is le lehet vonni a jövőbeli szakpolitikára vonatkozóan egy olyan szektor esetében, ahol egyre inkább fölmerül az igény, hogy amennyire csak lehetséges a gazdák jövedelmét stabilizálni lehessen. Olaszországban a kockázat kezelés a Nemzeti Szolidaritási Alapon keresztül történik. Ez két szinten működik. Az egyik egy kiegészítő kompenzációs beavatkozás, egy eseményt követő beavatkozás, tehát ex post, és, van egy, és vannak olyan beavatkozások, amelyek megelőző jellegűek, például klímakockázatokról lehet szó, illetve állami biztosítási hozzájárulásról, beavatkozásról. A biztosítási rendszer állami alapokkal működött korábban, ma pedig a KAP 68-as cikke a jogalap egyedi kockázatok esetében, tehát nem, természeti katasztrófáknál lehet alkalmazni, többszörös kockázatnál, amikor akár öt fő kockázat, klímakockázat együttes bekövetkezéséről van szó, és van egy innovatív biztosítási forma, jövedelem biztosításról van szó, a gazdaság jövedelmének a biztosítására van itt lehetőség, és természetesen állattenyésztés esetén is. A fő céljai ennek a rendszernek, hogy fenntartsa a biztosítási rendszert állami biztosítási díj támogatással. A gazdák vállalják, hogy a teljes termelést biztosítják az abban a községben, ahol működnek. A szabad piacról van szó, vagyis minden cég saját árpolitikát követ, saját kereskedelmi politikát alakít ki közösségi alapok, közösségi elvek szerint is biztosítási vagy viszontbiztosítási púlokat alakítanak ki, és néhány év óta törvény alapján tilos katasztrófát követő támogatást adni, amikor a kockázat biztosítható, vagy biztosítható lett volna. Pontosan azért, mert az a cél, hogy a cégek egyre inkább biztosítással fedjék le ezeket a kockázatokat. A biztosítás kezelés célja, hogy a gazdákat a katasztrofális kockázatok ellen védjük, hogy támogassuk a biztosítás, a biztosítók fejlődését. Sajnos Olaszországban, de Európa többi országában is kevesen, kevés gazda biztosítást. Korlátozott a, a gazdák jelenléte a biztosítási kötvények szempontjából, legalábbis a gazdák számához képest. Olyan biztosítási lehetőségek kialakításáról is szó van, amelyek ösztönözhetik a nagyobb kockázat lefedést a teljes kockázat csökkentése érdekében. Ehhez új biztosítási megoldásokat is be kell vezetni, olyan megoldásokat, amelyek közelebb állnak a gazdák tényleges igényeihez. Olaszországban állami viszontbiztosítási alapot alakítottak ki. A ábra alapján látszik, hogy a biztosító céggel tartja kapcsolatot ez az alap, vagyis az összeg a magán piacra jut, de úgy, hogy lehetővé teszi a gazdák számára, hogy két célt is megvalósítsanak. Az első cél, hogy innovatív biztosítási megoldásokat alkalmazhatnak, állami beavatkozás nélkül erre nem lenne lehetőségük. A második, hogy alacsonyabb díjat lehet fizetniük, tehát alacsonyabb biztosítási tarifát tudnak így elérni. Ez az ábra mutatja az utóbbi években a biztosított értékek és a biztosítás költségének az alakulását, amióta a viszontbiztosítási alap működésbe lépett, növekszik, tendencia szerűen növekszik a biztosítási lefedettség. Az új biztosítási megoldások bevezetése ahhoz vezetett, hogy növekedett a gazdák készsége a biztosítás megkötésére. Szám szerint és földrajzi lefedettség szerint is növekedett a biztosítás, és ez ahhoz vezetett, hogy összességében alacsonyabb lett a kockázat, és így alacsonyabb a biztosítási díj is, és azok a biztosítási költségek, amelyeket a gazdák kell, hogy fizessenek. Gyakorlatilag Olaszországban 5 milliárd eurós mezőgazdasági jövedelmet fednek le biztosítással. Ebben az időszakban változtak a gazdák által választott biztosítási megoldások is. 2002-ig alapvetően a jégeső ellen kötöttek biztosítást, ez a legnagyobb kockázat, vagy ezt tekintették a legnagyobb kockázatnak. Ma viszont a 2008-2009-es adatok alapján azt látjuk, hogy jelentősen növekedett a többszörös kockázatot lefedő biztosítási megoldás, tehát olyan biztosítási megoldásokról van szó, amelyek az alap természeti katasztrófák ellen védenek, tehát nem csak jégeső, hanem a nagy esőzések, szél okozta károk, ez mutatja, hogy sikeres volt a többszörös kockázati kárt lefedő biztosítások bevezetése valamint a jövedelmet, a hozamot biztosítják olyan eseményekkel szemben, amelyek bizonyos küszöb alá csökkentik a jövedelmet. A visz, állami viszontbiztosítási alap sikere alapján Olaszország úgy döntött, hogy fokozza a mezőgazdaság számára rendelkezésre álló alapokat. Egy magánállami pult alakította ki, ez az IZMEA, ez a kezelője ennek a viszontbiztosítási poolnak. A trösztelenes törvénynek is megfelel ez a pool feladata, hogy kizárólag újfajta biztosítási formákat alakítson ki, olyan biztosítási megoldásokat, amelyek a piacon, a viszonbiztosítási piacon nem megtalálhatóak. Itt tehát az állami magánpulban lehet kikísérletezni ezeket az új biztosítási megoldásokat. 2010-re 190 millió eurós a kapacitása ennek a poolnak, ez azt jelenti, hogy a magánpiacon a viszont biztosított érték az Izraelben az állami részleten kívül 11 biztosító cég vesz részt, nem csak olasz cégek, és három más országban viszontbiztosítási cég, mert Olaszországban viszontbiztosítási intézet nincsen. A társulás szabad, úgyhogy szabadon lehet csatlakozni ehhez, és ki lehet lépni az izmeából. Az új tervek, tehát a több kockázatos biztosítás volt az egyik újdonság. A másik újdonság, hogy a áringadozást is próbálják lefedni, vagyis a gazda jövedelmét próbálják úgy védeni, hogy a az ár két irányú ingadozását próbálják lefedni. Ez nagyon nehéz, mint ahogy az előbb a francia kolléga bemutatta az utóbbi években, nagyon erős az áringadozás, és fokozódott az áringadozás, és valószínűleg ez a tendencia fönn fog állni. De hát továbbra is biztosítási eszközöket alkalmaznak Olaszországban. Az áringadozás esetében dolgozunk egy olyan megoldáson, ami hitelhez kapcsolja a biztosítást. Ennek az oka az, hogy nagyon fontos minél több gazdát bevonni a biztosítási rendszerbe. Olaszországban, de ez európai szintű probléma, a biztosítóknak kevesebb, mint 20%-a ajánl természeti katasztrófa elleni biztosítást, ugyanakkor a gazdák 80%-a banki hitelt használ, vagyis jelentős a hiteligénylők, a hitelfelhasználók aránya a gazdák között. Ahhoz, hogy növeljük a biztosítási lefedettséget, ahhoz azt a megoldást találtuk, hogy a hitelhez való hozzáférés, tehát bankközi garancia alap kialakításával próbáljuk ezt támogatni, vagyis könnyebb hitelhez jutni, hogyha katasztrofa elleni biztosítást köt a gazda. Ezzel érzékenyebbé tesszük a gazdákat, igyekszünk elérni azt, hogy növekedjen azon vállalkozások, azon gazdák száma, akik biztosítást kötnek. És így stabilabb jövedelmet tudunk biztosítani számukra. Ez az olasz rendszer. Most átadom kapitány úrnak a szót. Mielőtt belemennék a részletekbe, vagyis bemutatnám az összehasonlítást az európai és a észak-amerikai országokban létező rendszerek között. Szeretném bevezetőként elmondani, hogy a legtöbb fejlődő, fejlett ország, de nagyon sok fejlődő országban is az utóbbi években jelentősen fejlődött a kockázati biztosítási rendszer a mezőgazdaságban. Természetesen minden ország a saját viszonyai szerint alakítja ezeket a lehetőségeket, és a cél az, hogy minél kevésbé legyen kitéve a gazda a veszélyes mm, természeti hatásoknak, vagyis exante beavatkozásokról van szó, és az általános szolidaritás alapján expost beavatkozásokról is szó van, amikor katasztrófát követően fedik le a kockázatokat, vagy pedig kockázatkezelő eszközöket alakítanak ki, ami alapvetően biztosítást jelent. Szeretnék pontosítani egy aspektust, ez talán később is hasznos ezt tudni, hogy melyek azok a korlátok, jogi korlátok, a, a, a, amelyek az állami beavatkozást korlátozzák ezen a területen. Szeretném kiemelni, hogy a WTO részéről milyen korlátozások élnek. Van két olyan cikk, ami megengedi az állami támogatást, mezőgazdasági biztosítási kötvények támogatása esetén, tehát ez lehetséges. Ez zöld utat ad erre a megoldásnak. Ez az a fő ok, ami ennek alapján szinte minden ország a világon a kockázatkezelést biztosítási követvényekkel kívánja megoldani, mert ez egy legális megoldás a WTO szabályok szerint. Hogyha megnézzük a konkrétumokat, megnézzük az összehasonlítást, között, hogy mi történik Európában, mi történik Észak-Amerikában, az első dolog, ami Európában nem létezik, az egy közös állami beavatkozási rendszer a kockázatkezelésbe. A Európában inkább a tagállamok szabad kezet kaptak a saját kockázatkezelési modell kialakítása tekintetében. Természetesen az évek folyamán többféle modell alakult ki állami beavatkozás tekintetében Európában, a spanyol, olasz tapasztalat, francia tapasztalatról lehet beszélni, de gyakorlatilag a francia modell az korlátozottabban alkalmazza az állami támogatást. A európai kontinensen, észak-európai országokban ezt nem igazán tartották fontosnak, és eh, nem alakult ki egy általános rendszer a gazdák jövedelmének a biztosítására, a támogatására, mivel ezt olyan eszköznek tekintették, amely csak zöldségre, gyümölcsre vonatkozik, tehát olyan te gazdák számára, akik eh, mondjuk az állatenyésztőkhöz képest, vagy a gabonatermesztőkhöz képest jobban kivannak téve a kockázatoknak, a jövedelmi kockázatoknak. Ez a megközelítés az képest, ami alapvetően jellemzi a jelenlegi helyzetet, az áringadozást, az új világszintű élelmiszer kereslet alakulását, emiatt ezeknek az országoknak a gazdái is, amelyek hagyományosan szkeptikusak az ilyenfajta intézkedések tekintetében, ezek a gazdák is ki lesznek téve az áringadozásoknak. Elég, hogyha az állatenyésztőkre gondolunk, az utóbbi évek gabona ár alakulása miatt, hogy mi jelentősen növekedtek az előállítási költségek az állatenyésztők számára, és így a jövedelmük csökkent hirtelen esett. Európában az állami beavatkozás alapvetően az ex post szolidaritáson alapul, és a biztosítási kötvények támogatásán. Csak az utóbbi időben merült föl az áringadozás kérdése, és csak az utóbbi időben tekintik ezt problémának. Ha megnézzük a kap történetét, azt látjuk, hogy az ár, piaci árváltozás az nem volt probléma. A probléma az, hogy sok ország nem értette és nem érti meg, hogy a közvetlen kockázattal állami szinten foglalkozni kell. Visszatérnék a korábban elhangzottakhoz, hogy ez egy elég rövidlátó megközelítés, hiszen a gazdák jövedelem változásának rendkívüli hatásai lehetnek. Egy másik aspektus, amit figyelembe kell venni, hogy Európában a biztosító cégek és a biztosítások általában a, a hozamra alapulnak. Olaszországban az alapprobléma, hogy a jövedelmen alapuló biztosítást kell kialakítani, és a, a, ugyanakkor a gazdáknak nincs mérlekészítési kötelezettségük, tehát nagyon nehéz ténylegesen felmérni, hogy mi a reális jövedelme, vagy elvárt jövedelme egy gazdának, egy gazdaságnak. Ugyanakkor a hozambiztosítás nem egyezik meg a jövedelem biztosítással, hiszen a, ezt az ár befolyásolja. Lehet, hogy ellentétesen mozog a hozam és a, az ár, tehát ha csökken a, jöve, csökken a ö, hozam, lehet, hogy a, az ár viszont annyira növekszik, hogy az ellensúlyozza, sőt, még magasabb jövedelmet biztosít. Az észak-amerikai országokban másképp ö, merül fel a kérdés, régebb óta foglalkoznak ezzel, és sokkal szélesebb látókörrel, vagyis Kanada esetében egy állami szolidaritási rendszer létezik, és minden gazda számára ez érvényes, akik aláírnak biztosítási szerződést. Egy biztos több kockázatot lefedő biztosítási támogatási rendszer létezik. Ennek az alapja a gazdák jövedelme. Tehát ott sokkal egyszerűbb a jövedelmet garantálni, hiszen rendelkezésre állnak az adatok. Egy másik eszköz, ami rendkívül innovatív, és amit jobban meg kellene vizsgálni, a NISA program, a 90-es években induló program, amit aztán a KAIS követett, és amit jelenleg a Greenwestnek neveznek. Valójában ez az eszköz lehetővé teszi a gazdák számára, hogy kezeljék a jövedelmük változását úgy, hogy egy alaphoz minden gazda hozzájárul, abban egy, abban egy letétet helyez el, és adó ösztönzést is kapnak, vagyis az adóból évvégén le tudják vonni a befizetésüket, és plusz kamatot kapnak, a piaci kamathoz képest magasabb kamatot kapnak, ezt az állam biztosítja. Ez egy olyan rendszer, amivel jobban lehet kezelni a jövedelem fluktuációt. Egy másik nagyon érdekes aspektus, a klímaindexen alapuló biztosítás. Ez azért érdekes, mert hagyományosan a mezőgazdasági biztosításoknál gyakran az az elképzelés, hogy az állami beavatkozás azért szükséges, hogy a, a piaci aszimetriá okozta problémákat vegyék le. Tehát a, a kockázaton kívül, a specifikus kockázatokon kívül az aszimetriákat kell lefedni. Mi is ez az aszimetria? A probléma az, hogy a gazda és a biztosító társaság között eltérés lehet a kockázatok tekintetében, amikor a gazda aláírja a kötvényt és van egy erkölcsi kötelezettség is, tehát egy a gazda részéről nagyon fontos, hogy hogyan viselkedik, hogy nem akarja esetleg csalással elérni a biztosítás lehívását. Itt egy olyan díjról van szó, ami a lefedelendő kockázathoz képest túl magasnak tűnhet. Az Egyesült Államokból a kanadai tapasztalatot is felhasználták, de van egy bizonyos eltérés, ez nagyon érdekes, az anticiklikus kifizetések rendszere. Az anticiklikus kifizetés igazából védi a gazdák árzuhanásból származó jövedelem kiesését. Ez egy másik aspektus, ami nemzetközi tapasztalat szintjén esetleg alkalmazható lehetne Európában. Hogyha megvizsgáljuk, hogy hogyan lehetne meghatározni a stratégiai irányvonalakat Európa számára, és ha megnézzük, hogy a kap reformja mit tartalmaz, úgy gondolom, hogy az első lépés hogy bizonyos aspektusokat tisztázni kell. Először is jól meg kell érteni, hogy mi a lényege, mi a fontossága a kockázati faktoroknak az európai gazdák számára. Milyen potenciális hatásai lehetnek ennek az jólétükre, ami, olyan jólétükre, ami a termelési tevékenységükhöz kapcsolódik. Aztán meg kell különböztetni, hogy ne legyen félreértés a között, hogy mik a normál vállalkozási kockázatok, és hogy mik a tényleges, specifikus kockázatok, amelyeknek az agrárgazdák ki vannak téve. Ezt követően meg kell határozni, hogy az állami beavatkozásnak mi a célja. Mert ahogy az elnök úr bemutatta, mi azt látjuk, hogy a mezőgazdasági biztosítás nem eh, terjedt el általánosságban, se Olaszországban, de más országban sem. Talán Spanyolország kivételt képez. Amikor eh, állami pénzt alkalmazunk, akkor talán föl kéne tenni azt a kérdést is, hogy mi a eh, hatékonysága ennek az állami befektetésnek. Hogyha pénzt szánunk arra, hogy támogassunk egy kockázatkezelési eszközt, akkor természetesen a, ennek a lehető legpozitívabb hatása kell, hogy legyen az ágazatra. Ebből a szempontból vagyis, hogy me, ha meg akarjuk határozni, hogy mi lehet az állami kockázatkezelési beavatkozásnak az általános rendszere. Szerintem háromszor is hangsúlyozni kell azt, hogy egy eszköz egyedül nem tudja lefedni az összes kockázatot. Nincs olyan eszköz, amely uh, 360 fokban le tudja fedni az összes gazda, a gazdák jövedelemmel kapcsolatos összes kockázatát. Ezt a kockázat doboz szeretem illusztrációként használni, mert három tengely mentén lehet így bemutatni a kockázatokat. A kockázat lehet személyes, lehet rendszeres, lehet jelentéktelen lehet nagyon súlyos, lehet ritka és lehet gyakori. Lehet egyetemű, hogy a dobozt teljes mértékben nem lehet egy eszközzel kezelni. Mi lehet az állami beavatkozás szerepe ezen a területen? Véleményem szerint először is igazolt tájékoztatást kell biztosítania a piaci árakról, az előállítási költségekről és a jövedelmekről, a hozamokról. Jelenleg nincsenek megbízható információk, amelyeket ténylegesen működtetni lehetne egy biztosítási piacot. Föl kell hívni a figyelmet a jövedelem kérdésére. Meg kell tenni mindent azért, hogy ne a hozamot, hanem a jövedelmet vegyük alapul. Ennek az okait elmagyaráztuk. Természetesen meg kell próbálni az összes olyan problémát kizárni, amelyek például ma Olaszországban fölmerülnek, és ami miatt jelenleg a biztosítási eszközök iránti igény nem olyan magas, mint ami jogos lenne, elvárható lenne. Meg kell próbálni olyan eszközöket bevezetni, amelyek támogatják például a hitelhez való hozzáférést, illetve ösztönzik a megtakarítást, mert sokszor a kis és középvállalkozók nál azért, eh, azért kerülnek ezek a vállalkozók válságba, mert eh, kisebb eh, jövedelemváltozást sem tudnak megfelelően kezelni. Úgy gondolom, az alapoknak a tapasztalatát föl kell használjunk, hiszen ez a tapasztalat, ez segít a gazdák piaci kockázatának a lefedés területén, és ennek az állami kifizetésekre nem túl magas a hatása. Utolsó pontként pedig új eszközök kialakítását kell megcélozni, amelyek támogatják és mellé állnak a mezőgazdasági biztosításnak. A klímaproblémákra is gondolok, a költségkövetésre, stratégiai döntésekre, stb. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm. Köszönöm Arturo Szemerálinak és Kapitánió professzornak a prezentációt. Úgy gondolom, hogy nagyon érdekes gondolatokat osztottak meg velünk a tekintetben, hogy hogyan lehet a kockázatokat biztosítási eszközök segítségével kezelni. Most pedig átadnám a szót Fernando Burgásznak, az Enezától. bemutatja számunkra a spanyol eszközt, vagyis a spanyol agrárbiztosítási rendszert. Az Agrosicuro rendszert mutatja be. Ahogy az előző előadók mondták, egy nagyon előre haladott tapasztalatról van szó, úgyhogy átadom a szót, és ezt követően meg tudjuk nyitni a vitát. Fernando Burgász, tiéd a szó. Pues, eh, muchas gracias, señor presidente, por la ocasión. Köszönöm szépen, elnök úr. És nagyon örülök annak, hogy beszámolhatok önöknek a spanyol tapasztalatokról az agrárbiztosítással kapcsolatban. Mert hiszen már jó ideje sikerült tapasztalatokat gyűjtenünk, már idős tova 30 éve, mert hiszen a jelenlegi rendszernek voltak már Spanyolországban elődrendszerei is. És az előadásomat öt pontra bontottam fel, itt láthatják angolul kivetítve. Először is az általános kereteket szeretném bemutatni, amelyet egyáltalán nyújt a biztosításunk kockázati biztosításként és speciális irányultsággal a mezőgazdaságra. Ezt majd részletezni is fogom, és ezt követően pedig el fogom mondani, hogy a spanyol mezőgazdasági biztosítás rendszere hogyan néz ki. Ez egy eléggé bonyolult rendszer, a legfontosabb pontokat ki fogom emelni, és be fogok számolni önöknek a könnyebb megértés kedvéért ezekről. Ezután pedig majd szeretnék néhány következményre is utalni, majd levonni néhány következtetést, amelyeket gazdasági szempontokra is akár szeretnék kitérni, amelyek összefüggésben vannak ezzel a spanyol mezőgazdasági biztosítással, és hát itt már jó néhány kérdés felmerült a mai hangzott előadásokban, és szeretnék talán néhány tanulságot levonni a mi esetünkből is. És az ötös pontban pedig majd szeretnék néhány javaslatot tenni arra, hogy milyen irányba lehetne a mezőgazdasági biztosítást fejleszteni az Európai Unió számára. Azt gondolom, hogy nagyon hasznos az, hogyha már rögtön az előadásom elején a kontextust megvilágítom, ugyanis ez egy nagyon széles terület, és a mezőgazdaság csak egy része ezeknek a biztosításoknak, ahol ugye a biztosítások a mezőgazdaság területén csupán egyetlen eszközt jelentenek az sok többi biztosítási lehetőség mellett a mezőgazdaságban, de minden egyes biztosítási eszköz ugyanolyan fontos, hiszen nyilvánvaló, hogy optimálisan kell ezeket összeállítani annak érdekében, hogy egy optimális kombinációt adjanak ki. Tehát vannak persze határai is ennek az eszköznek, de nagyon nagy lehetőségek is rejlenek ebben. Ezt követően pedig ugye nagyon fontos az általános szempontok között a kockázati menedzsment kérdése. Itt láthatnak egy sémát, amelyben megpróbáltam ábrázolni az összefüggéseket. Ezek itt a legfontosabb pontok, és van egy pont, amit nagyon gyakran el szoktak felejteni, mégpedig azt, hogy a mezőgazdasági biztosítást úgy kell tekinteni, mint egy második biztonsági hálót a gazdasági kockázatok kivédésére, hiszen az első ilyen védőhálónak a gazda kezében kell lennie, és a biztosításnak már csak ezt szabad követnie, tehát vannak lehetőségei, más lehetőségei is még a biztosítás mellett és előtt, hogy kivédjen bizonyos kockázatokat és veszélyeket, ezt azért elég gyakran el szokták felejteni, és talán éppen a mezőgazdasági politika terén, mezőgazdasági biztosítás felé terén, illetve a kockázatkezelés esetén a károk mértéké ehhez képest kell megválasztani az eszközöket az egyes gazdák szemszögéből. Tehát ezért nagyon fontos azt, hogy gyakorlatilag a gazda saját maga kialakíthatja magának a bizton, az első biztonsági hálót, és ezt ki is kell, hogy alakítsa, és csak ezt követheti ez a második biztonsági háló. Ezt követően pedig szeretnék rátérni magára a rendszerhez, Gyakorlatilag hat pilléren áll ez a rendszer nálunk Spanyolországban. Először is a ez egy univerzális biztosítás nálunk Spanyolországban, tehát ez azt jelenti, hogy van egy megfelelő törvény, amely meghatározza ezt a rendszert, tehát ez egy univerzálisan mindenkire érvényes mezőgazdaság terén, agrár, állattenyésztés, és minden változatot fedezi, lefedez ez a biztosítás. Tehát ez azt jelenti, ezt értem az alatt, hogy univerzális ez a rendszer. A második pedig, hogy a kockázat szétosztása áll ennek a központjában. És a kártalanítás, illetve a károk kiegyenlítése kell, hogy legyen az eredménye. Tehát gyakorlatilag a, olyan helyeken, ahol árvíz keletkezik, illetve ott, ahol nagy szárazság keletkezik. Minden ilyen területen igyekszünk egy fenntartható fejlődést elérni a kockázatok csökkentése által, mert hiszen különböző kockázatok lehetnek, amelyek akár ér, érinthetik az állattenyésztőket, mint a szántóföldön gazdálkodókat is, és ezért nagyon fontos az, hogy egy megbízható és jobb bevételi helyzetet garantáljunk a mezőgazdaság területén, ami végső soron egy végső esetben egy kártalanítási összeg révén valósul meg. A gazdák szervezeteinek a részvétele egy másik pillér, ami azt jelenti, hogy magán biztosítók révén is megvalósul ez a kártánytán. Körülbelül 30 olyan biztosító társaság létezik, amelyek egymás között osztják el a kockázatot, ez egy, tehát egy poolnak tekinthető, amelyek gyakorlatilag kb. 30 magán biztosító között oszlik meg. És itt nagyon fontos a közszolgálati és állami támogatás ennek a rendszernek, és nem utolsó sorban a különböző gazdálkodói szövetségek támogatása is. A mezőgazdasági biztosítás azért ezt fontos tudni, hogy nem egy állam által kifejlesztett rendszer, hanem egy olyan rendszer, amit a gazdák és az állattenyésztők fejlesztettek ki, és gyakorlatilag. Tehát ezért a gazdálkodók szövetségei nagyon fontos szerepet játszanak itt. És a biztosítási termékeket is ennek megfelelően alap, alakították ki, hogy a gazdák és az állattenyésztők valóban testőszabott ajánlatokat találjanak itt ebben a rendszerben. Itt látható ez a hat pillér, és ezt tehát a biztosító társaságok kezelik, akik egy biztosítói poolban működnek együtt. Tehát a magán biztosító társaságok, még akkor is, hogyha közszolgálati eszközök is jelen vannak ebben, de ennek ellenére itt egy, ez egy ez végső soron egy magángazdaság által működtetett rendszer, amely a mezőgazdasági biztosítás gyakorlatilag végső soron egy állami szubvencióval, de mégis magán erőből fedezi le. És tehát a, a biztosítottak számára létezik, tehát szubvenció, ez nagyon fontos, és bekerül a rendszerbe, tehát ilyen közszolgálati pénz is. Különböző szempontjai vannak egyébként a rendszernek. Az állam tanulmányokat folytat le, és tájékoztatja a teljes mezőgazdasági iparágot. És ez is egy fontos támogatás, hiszen nagyon fontos célja ennek a biztosításnak, hogy minden gazdát elérjen, és hogy lehető legjobb információ adás segítségével minden egyes gazdát lehető legjobban meg tudjon győzni arról, hogy ezt vegye igénybe. És nagyon sok kérdés is felmerülhet, például rendkívüli károk keletkezése esetén a mezőgazdaságban rengeteg kérdés érkezhet. Például, hogyha egy gazda biztosította a termését, akkor állami szubvencióban részesülhet, azonban, hogyha nem biztosította azt, és kár éri, akkor gyakorlatilag csak állami kártalanításban lesz része. És ez nagyon fontos ezt ehhez tudni, tehát ebben az esetben állami szubvencióban részesülhet. Tehát, ahogy említettem, itt hat pillért láthatunk, amelyen a spanyol biztosítási rendszer nyugszik, ez a viszontbiztosítás alapján. A következő sematikus ábrázolás azt mutatja, hogy milyen állami és magán szervezet vesz részt ebben a rendszerben, nagyon komplex ez a kép, itt jól látható, rendkívül bonyolult, és természetesen a rendszer azon alapul, hogy a gazdaságok és biztosítottak és a maguk a biztosítók között nagyon szoros kapcsolatok állnak fenn. Itt láthatják ezt a piros vonalat, ami mindkét irányba mutat, bal oldalon láthatjuk a gazdákat, és jobb oldalon pedig magát a biztosítók púlját és a az állami rész. Tehát láthatjuk, hogy itt magán és állami eszközök is keverednek ebben a rendszerben. A megfelelő törvényi előírások és szabályok, melyek ezzel összefüggnek, gondoskodnak arról, hogy ez a nagyon komplex rendszer, amiben tehát nagyon sok állami közszolgálati hely és magán résztvevő vesz részt, működjön. Tehát itt ezt maguk a résztvevők működtetik, tehát ez egy vegyes public-private rendszer, és az állam részéről támogatásban részesülnek azok a gazdák, akik biztosítást kötnek olyan esetben, hogyha kár éri őket, akkor támogatásban részesülnek. És van egy, egy állami felügyeleti szerv is, aki ugyanúgy, mint az életbiztosítások esetén felügyeli ezt a rendszer, mégpedig ez két részből áll. Az egyik maga a magánbiztosító társaságok, akik a biztosítási kötvényeket felkínálják a piacon, és akik felelősek a feltételekért és a biztosítási díjakért, és ezeknek a beszedésért a károk értékeléséért és a kártalanítások kifizetéséért. És akkor ugye a másik oldalon vannak a gazdálkodók, a gazdálkodók szövetségei, szakszövetségei és egyéb különböző társulásai. Tehát a kockázat és a kockázat lefedése itt gyakorlatilag megtörténik, hiszen majdnem minden kockázatra lehet itt fedezetet találni, legyen a szárasság, bármiféle a, a termésnek a megsemmisülése, vagy csekélyebb eredmények, csekélyebb termés elérése, mint amire számítani lehetett, vagy akár állatok között körében kitörő járványok például nagyon fontosak. Tehát, hogyha megnézzük például az állami prevenciós politikát az, állami, az állatjárványok keretén belül, amelyek a, amelyeket a gazdasági és agrárminisztérium kidolgozott. Tehát, csak hogy lássuk, hogy mindezeket az eseteket fedezik ezek a biztosítások. Ahogy ezt már elmondtam, az összes mezőgazdasági terület, bármilyen lehetséges terület, szántóföldi termelés, állattermelés és egyéb más dolgokat is fedeznek ezek a biztosítások. Tehát növény, állat, termelés, még az erdőgazdálkodás és a mezők kezelése terén is vannak ilyen biztosítások. Itt lehet látni még egyszer, hogy kik a résztvevői ennek a rendszernek, és itt láthatják egyszerűen a spanyol biztosítási rendszer siker tényezői, talán hadd nevezzem őket így, ők a siker tényezői, hiszen a közszolgálati keret, a politika és az intézményi keret, amelyek gondoskodnak arról, hogy a mezőgazdasági biztosítás terjedjen a gazdák között, tehát és hogy bármilyen kockázat esetén így a, a gazdálkodók támogatásban, illetve kártalanításban részesülhessenek. És ezek a résztvevők nagy munkát nyújtanak annak érdekében, hogy ez megtörténjen. A második tényező az a megbízható törvényi keret, amire támaszkodhat ez a rendszer, és ami oda vezetett, hogy a mezőgazdasági gazdálkodói biztosítók az elmúlt évek során nagyon nagy népszerűségnek örventek a gazdák körében. És kezdetben én már említettem, hogy mik a lényeges tényezők, tehát az állami szubvenciók és az állami tanulmányok, szaktanulmányok, amelyek, illetve az információ áramlásról való gondolkodás, amelyek nagyon fontos tényezők, de vannak aszimmetrikus tényezők is, hiszen lehetnek más kár esetek is és kockázatok is, amelyek ellen szintén lehet biztosítást kötni. Tehát valamennyi problémát, valamennyi esetet meg lehet oldani, és a, egy párbeszéd keretében biztosítást lehet ezekre kötni, oly módon, hogy nagyon fontos szerepet játszott ebben ez a megbízható törvényi keret. Nagyon jók a, meg, a fogalom meghatározások, a kockázat szórása minél szélesebb körben való elosztása is megtörtént, és kimondottan konkrétan Spanyolországra van testre szabva, és lépésről lépésre lett hozzáigazítva a spanyol problémákhoz és kockázatokhoz, és ezt közösen a felek munkája során sikerült megoldani. Vannak nyilvánvalóan bizonyos mezőgazdaságra tipikus visszatérő károk, például mezőgazdaság, meteorológiai károk, illetve egy más járványok, vagy bármi más eset, amelyek visszatérőek lehetnek akár. És a kockázatok fedezése nagyon fontos, hogy ebben a már említett törvényes keretben történhet meg. És természetesen előfordulhatnak egyéb ilyen rendkívüli katasztrófák is, amelyek csak évente fordulnak elő, és ilyen esetekben a biztosítási pulba még plusz állami források is kerülhetnek be, hogyha, főleg, hogy ezek nagyon nagy mértékűek voltak akkor különböző itt láthatóak a különböző biztosítási módok, hogy az, a mezőgazdaság egyes területei milyen módon vannak biztosítva. És itt lehet látni, hogy a mezőgazdasági termelésnek nagyon nagy része biztosított, de azért lehet látni, hogy a termelési ág szerint eléggé nagy különbségek vannak itt hiszen vannak a téli gabonák, a különböző gyümölcstermelők, a banán és a és például a paradicsom a Kanári-szigeteken 100%-ig, de a citrusgyümölcsök csak félig, a zöldségek még kevésbé, a, az oliva, termelők még jóval kisebb mértékben, és a bortermelők is, de azt látjuk, hogy a szarvasmarha tenyésztők azok eléggé nagy mértékben, 90%-ig a, a tejtermelők 51, és itt láthatóak még a juhokra vonatkozó és a marha tenyésztőkre vonatkozó számok. Tehát ez nagyon érdekes, hogy tavaly 500 ezer gazda biztosította magát ebben a rendszerben, és ez 10,5 milliárd eurós összeget tett ki, és 710 millió eurós tagdíjat fizettek be, 262 millió euró érkezett szubvenció formájából az NSZ-tól és eh, itt láthatjuk, hogy 5,79 eh, eh, millió hektár biztosítottak, és 268 millió állatot. Itt láthatjuk, hogy a teljes mezőgazdaság szemszögéből szeretnénk egy univerzális fedezetet kidolgozni az összes termelési ágban, és a szolgáltatók számára tehát a szolgáltatásokat szeretnénk még javítani, annak érdekében, hogy még további kockázat kezelés, menedzsment rendszereket tudjunk kialakítani. Azt szeretnénk, hogy egy olyan biztosítási hálózat alakuljon ki, amely a gazdák számára jövedelmet, az elért jövedelmet biztosítaná, mégpedig a Marakes egyezmény alapján. Ez a most a jelenlegi munkatervünk, és ez eléggé bonyolult eljárásmódot jelent, de hát ez egy valóban nagyon bonyolult terület, amit le kell fedni, hiszen hatalmas információs áramlatok és volumenek vannak, ezeket mind fel kell dolgozni, de ne felejtsük el azt, hogy itt egy hatalmas nagy, egyetlen egy biztosítási hálózatról van szó, amely biztosítaná a gazdáinknak a jövedelmét. És ami még kidolgozás alatt van, a klímaváltozás miatti ö, jövedelem eltérések elleni biztosítás, hogy jobban fel tudjanak erre készülni a gazdáink. Most még szeretnék rámutatni még három témára, mégpedig egyrészt egy olyan téma, ami még eddig ma nem hangzott el, pedig többé-kevésbé mindig úgy érintettük, mégpedig gyakorlatilag ez a fenntarthatóság, hiszen a mezőgazdasági biztosítások nem fenntart, nem járnak, járulnak hozzá a fenntartható fejlődéshez, és ezért mi Spanyolországban elemeztük évtizedeken keresztül a biztosítási modelleket, és elsődlegesen állami biztosításokat találtunk a mezőgazdaság számára, tehát termés kiesésekkor ilyen biztosításokhoz lehetett nyúlni. Azonban sokszor gazdaságilag nem voltak működő képesek ezek a modellek. Ezzel szemben mi Spanyolországban ami vegyes, magán és állami forrásokat felhasználó rendszerünkkel egészen sikeresek voltunk. Tehát még egyszer hadd mondjam el azt, hogy ez a nagyon világosan meghatározott mezőgazdasági biztosítási modell, ami private public rendszer, és nagyon fenntarthatóan működtethető. Szeretném a stabilizáló hatására ennek a spanyol modellnek ezt az ábrát megmutatni, hiszen itt gyakorlatilag ugye az a célja ennek, hogyha valamiféle katasztrófa helyzet történik, vagy a termés kisebb lesz, mint és emiatt a gazda kisebb jövedelemhez jut, akkor ezt ki lehessen egyenlíteni. És itt áttekintést szeretnénk mutatni a téli károk, illetve az asszály, vagy valamilyen más okokból bekövetkező károkat itt lehet a narancs színű rész, ez mutatja az termést, és fölül pedig lehet látni, hogy milyen visszaesések mutatkoztak a termésben, és hogy ilyen esetben a biztosítás eszköze volt az, amivel be lehetett avatkozni. 2009-ben például, de 1996-ban, 92-ben például jól lehet látni, hogy majd 10%-ig kellett, hogy a kiegyenlítés a biztosító eszközeivel történjen. Az előadásomnak ebben a részében szeretnék a pénzügyi folyamatokról beszélni, hiszen, ahogy már említettem, van egy állami támogatási rész a források között, itt eléggé gyakran az államháztartásból kerülnek közvetlenül források átirányítása, például adó visszaigénylések és más formákban. Tehát itt láthatják a számokat. Az állam és a biztosító társaságok a kiadásokat bizonyos arány kulcs alapján viselik, és gyakorlatilag a gazdákat is támogatják, hogy fizethessék a biztosítási díjaikat állami részről. És katasztrófa esetén is állami források is felhasználásra kerülnek, és a nagyon fontos, hogy az állami szubvenciók a biztosítások részét képezik ilyen esetben. Tehát, hogyha egy gazda biztosított volt, akkor nagyobb mértékben kap biztosítási kártalanítást. A gazdák kárpótlást kapnak az alapján, hogy milyen kiesései, milyen veszteségei voltak, tehát a biztosító társaság szakembere szemrevételezi a károkat. Van jövedelem kiegészítés is, illetve kiegyenlítés a gazdák számára, és adó kedvezményt is kapnak, ha volt biztosításuk. Tehát ez közvetlen hozzájárulása a gazda költségeihez. De nagyon átláthatóan nyomon követhető, hogy mennyit fizet a minisztérium, és mennyit vállal a biztosító, biztosított. A biztosítás nagyon fontos jövedelmi tényező a gazdák esetében. Spanyolországban és a vidéki területeken a gazdák végül is a biztosítási hálózat nak köszönhetően is tudnak akár katasztrófa esetek után is eh, a mezőgazdasági területeiken maradni. A vidéki területeket továbbra meg tudják művelni. Nem ugarosodnak azok el. Más ágazatok is látják ennek előnyét. Eh, a műtrágyaipar, a rovarírtó, kártevő írtó, gyártó vállalatok is. De az állam a gazdánk biztosítását Spanyolországban igen jó befektetésnek tekinti éppen ezért. Végül pedig hadd térjek a következtetésekre, illetve arra, hogy milyen tanulságok vannak mindenből, nem csak Spanyolország számára, de mások számára is talán ezek érdekesek lehetnek. Nézzük először azt, hogy milyen óriási előnyei vannak egy ilyen gazdasági biztosításnak. Egyértelmű előny, hogy nagyobb biztonságot ad a gazdáknak. Az, hogy a kockázati kitettségüket csökkenthetik, és a jövedelmük stabilizálódik. A kockázat kezelés végül is sokkal egyszerűbbá vált, egyszerűbbé vált azzal, hogy állami részvétel is van. Vannak vészsegélyek, és vannak olyan járulékok, amelyeket az állami támogatásért cserébe a gazdák fizetnek. A legjobb eredmények Spanyolország véleménye szerint, vagy tapasztalata szerint akkor születnek, hogyha az állami és magán szereplők közösen dolgoznak együtt a mezőgazdaság képviselőivel. Tehát mi a vegyes PPP rendszerben hiszünk, ahol a, a magán biztosítók állami forrásokkal a mezőgazdaság képviselőivel együtt dolgozzák ki a modelleket. És Spanyolországban nagyon fontos az, hogy a gazdaszövetségek, állattenyésztők szövetségei is részt vegyenek ezeknek a rendszereknek a kidolgozásában, hiszen a gazdák hangjára szükség van. Ők a végső garánsai a biztosítás sikerének, hiszen nekik alakítják ki ezeket a biztosítási termékeket az a jó, hogyha minél többen részesülnek ebbe, ebben. Ezek a különböző formák, persze nem akarom mindent részletesen elmondani, a különböző tanulságok, de azt talán látható, hogy mindenképpen bevált eszköz ez. Az éghajlatváltozásról talán egy szót még, hiszen ezzel számolnunk kell. És a biztosítási modell erre is ki kell, hogy térjen. A spanyol biztosítás, mezőgazdasági biztosítás, a vegyes modell megfelel véleményünk szerint arra, hogy az éghajlatváltozás hatásait is kivédjük. A jövőben ez jelentős lesz. Ez egy olyan mechanizmus, tehát ez az állami magán vegyes rendszerű mezőgazdasági biztosítás egy olyan modell, amelyet minden európai országban ki kellene alakítani. A, a függőséget, a gazdák jövedelem bizonytalanságát itt csökkenteni lehet. Tíz éves tapasztalata van már országomnak ebben, és úgy gondoljuk, ez egy olyan modell lehet, amelyel akadályokat, ellenállásokat le lehet győzni. Az Európai Unió és intézményei talán meg kellene, hogy próbálják egy közös megállapodást kössenek a különb- az egyes országokkal a mezőgazdasági biztosítói modell kidolgozására. Ugye hiba lenne arra azt gondolni, hogy minden egyes országra ugyanaz a modell alkalmas lesz. Az országoknak ehhez túl túlzott mértékű eltérő tapasztalatai és körülményei vannak, de Spanyolország ebben a folyamatban szívesen részt vesz, megosztja tapasztalatait akkor, hogyha más mezőgazdasági biztosítási modelleket más országok számára akarunk majd a gazdák jövedelembiztosítása érdekében kialakítani. Ezzel tulajdonképpen előadásom végére értem, már csak azt szeretném elmondani, hogy azok a mechanizmusok, amelyeket jelenleg a világgazdasági szervezete dolgoz ki, jövedelembiztosítási modellként a gazdák számára rendkívül restriktívek. Spanyolország véleménye szerint ezek túl szűkösen megszabottak, és túl kevés biztonságot tudnak ezért csak kínálni. A Spanyolországban természetesen nem szabad többet várni egy biztosítótól, mint amennyit várhatunk tőle. Hát Köszönöm, Fernando Burgásznak. Most egy nagyon érdekes teljes képet kaptunk, bemutattak nekünk gyakorlati, praktikus példákat is arra, hogy a biztosítási rendszer hogyan tud hozzájárulni a piaci instabilitás csökkentéséhez, az áringadozás korlátozásához, és hogyan tudja a gazdák kockázatát lefedni. Most kezdődik a vita. Stefan Löfollal kezdjük, akinek el kell mennie. Gyors leszek nagyon érdekesek voltak ezek a prezentációk, de hát kicsit hosszúak voltak ahhoz, hogy egy tényleges vitát folytassunk utánuk. Szeretnék köszönetet mondani az összes szakértőnek, aki az anyanyelvén beszélt. És a francia vendégünkhöz fordulva mondtam mindezt. Két megjegyzésem lenne. Először is. Mindenki tudja, hogy a mezőgazdasági piac specifikus, és hogy az áringadozásnak is specifikus jellemzői vannak. Az agrárszektorban a klíma, egészségügyi aspektusok sokkal fontosabbak, mint más szektorokban. Van egy tényleges áringadozás, azt mondják a szakértők, és egy hosszú prezentációt követően elhangzott, hogy nem lehet kiragadni ezt a szektort a teljes gazdaságból. Állami és biztosítási beavatkozásokat kell alkalmazni. Van, aki arról akar minket meggyőzni, hogy a biztosítás mindent meg fog oldani, hogy nincs is szükség a piac szabályozására. De ha a piaci hatásokat el akarjuk élni, akkor az állami és a magánszereplőket is be kell vonnunk, és nem csak a magánszereplőkre kell gondolnunk. A mezőgazdasági piac, agrárpiac eh, áringadozása tekintetében, ahogy ez el is hangzott, a figyelembe kell venni, hogy mi a célja az agrártermékeknek. Ez egy külön téma. A spekuláció, amihez kapcsolódik például a családok eladósodása, el tud különülni az alapproblémáktól, az áringadozás kérdésétől. hiszen a, a piac, fizikai jellegű piacnak a kezelésére mindenképpen szüksége van. Nem hagyhatjuk, hogy a, a profi spekulánsok tartsák kezükben az agrárpiacot. Az áringadozáson túl, ami már önmagában is krónikus az agrárpiacokon, ha az áringadozáshoz még hozzáadjuk azt a tényt is, hogy a spekulánsok ezen az áringadozáson tudnak hasznot realizálni, akkor kezelhetetlenné válik a helyzet. Vagyis agrárbizottságként meg kell, hogy beszéljük, hogy mik a pénzügyi ellenőrzésnek a specifikus jellemzői. Pontosan azért, mert meg kell, hogy akadályozzuk azt, hogy szabályoktól függetlenül spekuláns ügyletekre legyen lehetőség az agrárpiacon. Hiszen eleve az alapanyagok ára változik, de ehhez még ezt felerősíti ezt a jelenséget a spekuláció. Elnök, köszönöm, Stefan. Martin Osli. Martin. Ja, um, ifadi... Igen, köszönöm szépen. Az első előadást nagyon jónak tartottam, mert tulajdonképpen azt erősítette meg, amit tapasztaltunk, hogy a liberalizálás az erősebb áringadozáshoz vezet. Ez a délelőtti vita alapján azt jelenti a mezőgazdasági reformban, figyelni kell, hogy ne legyen túlzott a liberalizálás, és így egyéb vitákat is tudnánk megtakarítani, valamint világos piaci szabályokra van szükség. A következő talán azok számára nem túl új, akik a mezőgazdaságban dolgoznak, hogy a, az árelőjelrejelzések abszolút falsok, nincsen kontinuitás, az egész dolog össze-vissza alakul, és csak egyre rosszabb a helyzet, ezeket el tudom fogadni. De a két második előadás, ami a biztosítási területek megoldásaival kapcsolatosak, nos, itt tanácstalan vagyok, mert a kérdés sok kérdés van. Az Egyesült Államokkal hasonlítottak röviden össze, ahol kiegyenlítik az ár ingadozás kockázatait, vagy ezt akarják. A kérdés az az, hogy egyrészt ugye szándékosan a piaci szabályozástól el akarunk térni, másrészt viszont a spanyol rendszerhez hasonlóan pénzt kell pumpálni ebbe a körforgásba, állami pénzt, hogy ezeket a rendszereket finanszírozhassa. Úgyhogy és a kérdésem éppen ezért az is nem kaptunk erre választ, hogy ez eh, mennyibe kerül. Hogyha ki akarjuk egyenlíteni az ár ingadozásokat, mondjuk a legutóbbi időket, hogyha megnézem, hát eh, nem tudom, hogy állami forrásokból ez finanszírozható lenne. És nem lehet csak a mezőgazdaságra sem bízni. Tehát drágább lesz ez az adófizető számára, vagy olcsóbb? Erről szól végül is a dolog, és az az izgalmas kérdés, és talán konkrétan majd a, a spanyol képviselők ezt meg is válaszolhatják, hiszen a spanyol állam is hozzájárul a kifizetésekhez. Mi a garanciája annak, hogy továbbra is biztosítják a támogatásokat akkor, hogyha az állami költségvetést is csökkenteni kell a válság miatt? Mert ha jól értettem, a spanyol rendszer sem az áringadozásokkal szembeni biztosítás, hanem általános kockázatok ellen. Aztán van még egy kérdés, amit tisztázni kell. A biztosítás, vagy a biztosítók a piacon nem csak közjót akarják szolgálni, hanem nyereséget is akarnak. Hogyha állami pénzeket is investálunk ebbe a rendszerbe, és ez az állami és magánrendszert keverjük, akkor az egész rendszernek ki lesz a fő élvezője, azaz kinél lesz a legnagyobb profit. A pénzpiacokon természetesen kis pénzzel is lehet nagyokat spekulálni, éppen ezért ne adjunk a biztosítási apparátusba olyan adópénzeket, amik aztán a nyereséget egészen más helyekre viszik, ahol adott esetben mi nem is akarnánk. Tehát a kérdésem az az, hogy pénzügyi rendszer szerint a pénzügyi vetülete milyennek, mit kell a köznek befizetnie, az adott esetben az Egyesült Államokhoz viszonyítva. Albert. Köszönöm, Mártin. Albert, ezt kért szót, tényleg a szó. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Én engem nem lepett ez a dolog ma meg ma. A kollégák tudják, hogy gyakran tapasztalható az az irány, hogy a, a liberalizálás növekedésével a spekuláció is csökken. Csak a kérdés az, hogy hogyan tudunk védekezni ellene. Úgy gondolom, hogy más rendszerekkel is lehet a biztosításokon kívül ezekre a dolgokra reagálni. Azokban a, az időkben, amikor a tej a tejár 20 cent alatt volt, akkor a bizottság kivont több száz tonna vajat és több száz liter tejet, hogy stabilizálja a piacokat. Most ezeket a, a mennyiségeket újra szabad, fel lehet szabadítani, akkor, és aztán, hogyha ezek a, a, a volumenek elfogynak, akkor megint el lehet a spekulációt kezdeni. Úgy gondolom, hogy félmilliárd emberes Európai Unió olyan időszakban, amikor mondjuk, ha spekulálás, spekulálásra is sor kerül, például a vajnál, amikor nagyon lemegy az ár, vagy a, a gabonának az ára, akkor azokat raktározni kell. Meg lehet, megengedheti ezt magának az ember, illetve a biztosító is, most nagyon olcsó a vaj. Akkor, amikor az árak stabilizálódnak, akkor felszabadítja a raktárkészleteket, és drágában lehet eladni a vajat. Úgy gondolom, hogy kockázat es, ko, válsághelyzetekben, hogy maradjunk a tejnél, akármilyen oknál fogva is, az ára 22 cent volt, most 500, akkor ha kell, vásároljunk most fel mondjuk 500 ezer tonna ö, vajat. Hogyha majd spekulánsok az árat fel akarják tornászni, és már, mit tudom én, 4 euró lenne a vaj ára, akkor a bizottságnak lenne forrása arra, hogy a spekulánsok azokat feltartóztassa, azoknak megállt parancsoljon. 500 ezer tonna raktározott vajjal nem lehetne 4 eurós vaj kilonkénti árat kihajtani a piacról, hanem normál áron maradhatna. És ez az, a teljes gazdaság számára lenne előnyös, nem akarom tovább húzni a dolgot, de igenis meg kell fontoljuk azt, hogy a pénzügyi spekulánsokkal szemben milyen eszközöket fogunk politikusként a kezünkben tartani. Aztán a spanyol biztosítási rendszerre nagyon nagy figyelemmel, a rendszert nagy figyelemmel hallgattam. Ezt az ábrát nem igazán értettem, talán lesz arra mód, hogy ezt újra elmondják, 730 millióból 589, akkor abból marad 141 millió a másik oldalon, de 236 eh, millió van, úgyhogy ezt a két oldalt nem igazán értem. Jó lenne, ha elmondanám, mi ez. A konkrét kérdésem a következő. A spanyol biztosítók átlagosan az elmúlt öt évben évente eh, mennyit fizettek ki a gazdáknak? van él bennem némi szkepticizmus. Korábban én magam is a biztosítási ágazatban voltam, és eh, bocsánat, biztosítva voltam, és eh, egy idő után az eh, elveszítettem az áttekintő képességemet, úgyhogy ki is léptem és akkor, amikor mondjuk jégeső volt, akkor a banktól vettem fel rá hitelt, és nem kellett több mint 14%-os biztosítási járulékot fizetni. Úgyhogy a, a a biztosítási finanszírozás az a járulékokból születik meg. De a spanyol példa alapján, hogyha ilyen jelentős mértékben állami forrásokat is felhasználnak, akkor az Európai Bizottságnál azt engedélyeztetni kellett, vagy a tagállamok itt ebben az esetben a biztosítási rendszerben jövedelem átirányítással élhetnek? Ez is érdekelne. Én úgy gondolom azonban, hogy a minden kockázatot lefedő biztosítás az egyszerűen megcsinálhatatlan. Mert többet kell a járulékokból, befizetésekből fizet, eh, finanszírozni, mint amit kifizetnek, és nem hiszem, hogy egy ilyen rendszernek jövője lehetne. Persze szívesen eh, hagyom magam meggyőzni, hogyha valakinek megvan erre a megfelelő koncepciója. Grazie Albert. Köszönöm Albert. McGuinness asszony kért szót. Thank you, Chairman. Um, Köszönöm, elnök úr. Őszintén szólva, azok, akik előadást tartottak ma, azoknak nagyon köszönöm az előadásokat. A spanyol kérd, eset nagyon érdekes. A VTO-val kapcsolatban van egy kérdésem, nem igazán értettem azt meg, talán el tudnám mondani, hogy a, hogy a VTO szempontjából milyen hatásai vannak ennek. Én ír vagyok, és nálunk is van gabona, bocsánat, mi kérjük a gabona biztosítást, de nálunk ez tiltott. E, az állami támogatás kérdése, állami segély, hogyha valamely tagállam abban a helyzetben van, hogy a, a biztosítási kötvényesek számára e, tud támogatást biztosítani, akkor a gazdák e, hogyan tudják a biztosítási kötvények állami támogatását kérvényezni. A kettes ábránál úgy gondolom, hogy, mi, hogy mi, úgy látom, hogy minden évben fizettek ki pénzt a gazdáknak. Jól látom, vagy nem elég pontos az ábra? Mert eh, az nagyon furcsa lenne eh, a biztosító vállalatra nézve, hogyha minden évben eh, ki kell, hogy fizessen valamit, mondjuk maximum a, a, a jutalékát nem tudja ezzel növelni. Lehet persze, hogy ezt tették. De hogyha visszaveszik a jutalékokat, és kevesebbet fizetnek ki évente, az is elképzelhető. Szeretném tehát minden esetre, hogyha elmondaná ezt, hogy hogy működik. Úgy tűnik, hogy az állami részvállalás és az áll, a pénz áramlása kicsit furcsa, mert végül is vissza, úgy, úgy ábrázolta, mint hogyha visszafolyna a pénz, adózás és minden egyéb formájában a társadalomhoz. Ez egy politikai döntés, hogy milyen rendszert választunk. A titkárság talán tudja, hogy hány tagállamban van ilyen jellegű biztosítás, mert óriási különbségek vannak a tagállamok között, és ezért jó lenne, hogyha tudnánk erről. Köszönöm minden esetre. Grazie. Köszönöm. Valóban nagyon érdekes, hogyha megnézzük az egyes trösztelenes szabályokat az egyes országokban, amelyek vagy megengednek, vagy nem engednek meg bizonyos mechanizmusokat. Például az agroszikúró biztosítási mechanizmust az olasz trösztelenes intézet valószínűleg nem engedélyezné, viszont más országban meg ez lehetséges. Capula Santos úrja a szó. Presidente, eu também queria agradecer muito as que foram extremamente interessantes. Elnök úr, én is szeretnék köszönetet mondani a prezentációkért, ezek nagyon érdekesek, nagyon hasznosak voltak. A Momagri részéről Munier úr beszámolójában olyan információkat találtunk, amelyeket azért már ismerünk. Tehát nagyobb a liberalizáció, jobban ingadoznak az árak. Ezt eddig is tudtuk. Hogyha nem lehet megakadályozni a liberalizáció fokozását a jövőben, akkor olyan eszközkombinációt kell kialakítanunk, ami választ tud adni erre a problémára. Már csak azért is, mert azt látjuk, hogy az árak emelkedésével párhuzamosan növekednek az előállítási költségek is. Láttuk, hogy mi történt a kőolajjal. Ha magasabb az ár, az nem azt jelenti, hogy a gazdáknak magasabb lesz a jövedelme. Amikor csökkennek az árak, akkor az előállítási költségek nem csökkennek. Viszont amikor emelkednek az árak, akkor emelkednek a költségek gyakran. Szemeri és Burgász úr előadásaival kapcsolatban kérdéseim, konkrét kérdéseim lennének. Nagy érdeklődéssel hallgatom, hogy az olasz rendszer hogyan működik, ugye van egy hitelbiztosítás, egy jövedelembiztosítás és egy természeti katasztrófa biztosítás. Szeretném tudni, hogy jól értettem-e, és ez a kérdésem, a konkrét kérdésem. Mi az átlagos részvétele a biztosítási költségekben a gazdáknak? Ugyanezt a kérdést szeretném föltenni Burgász úrnak is a spanyol biztosítási rendszerrel kapcsolatban. Portugáliában a biztosítási díj egy részét, tehát a biztosítási költség egy részét a gazdának kell fizetnie. A portugál rendszert egyeztettük az Európai Bizottsággal, engedélyt kaptunk rá, és a portugál rendszert kompatibilisnek tartotta az Európai Bizottság az európai joggal. Burgász úrhoz a következő kérdést szeretném intézni. Kérem, erősítse meg, hogy az erdőtüzek, mivel a biztosítások Sajnországban az erdőket is lefedik, hogy az erdőtüzek ellen lehet-e biztosítást kötni és a szárazságra lehet-e biztosítást kötni. Portugáliában találtunk egy megoldást a szárazságra. Csak az a probléma, hogy nagyon nehéz eh, úgy definiálni a szárazságot, mint természeti katasztrófa. Szeretném tudni, hogy Spanyolországban a szárazságot lefedi a biztosítás, és hogy ebben az esetben átlagosan a díjnak milyen arányát eh, fizeti a gazda, és milyen arányát az állam. Minden esetre még egyszer szeretnék összetett mondani a nagyon érdekes információkért. José Bové. Oui, je trouve que ce, ce débat arrive à un moment intéressant puisque. Nos, nagyon érdekes kezd eh, lenni a tárgya, a beszélgetés. A gazdák jövedelméről beszéltünk, most a kap a reformjáról 2013 után. Délelőtt volt ez, dél, ma délután pedig most eh, nagyon érdekes szempontokat vizsgálunk, amelyek nem szükségszerűen kapcsolódnak egymáshoz. Ezt eh, persze belismerem, de az árak volatilitása azért ingadozása az egy olyan kérdés, amely ugyanúgy fontos. Az alapvető kérdés az az, hogy a biztosítók készek-e arra, hogy a biztosítási jutalékokkal, vagy a biztosítási bevétellel az árvolatilitást is lefedjék. az ár ingadozással kapcsolatos spekuláció is gyakori. Emlékszem még jól arra, hogy a válság néhány évvel ezelőtt az amerikai lakáspiac összeomlását követően mit indított el a bankrendszerrel, és ez természetesen a, a biztosítókkal szorosan összefüggött, hiszen a biztosítók is jelentős mértékben ösztönözték az embereket arra, hogy hogy alapvető termékekbe fektessenek. Ugyanazon dolog ellen persze az ember nem biztosít és nem spekulál párhuzamosan. Tehát ha a gazdák bevételét biztosítanánk a normál kockázatokkal szemben, akkor abban igazából semmi új nincsen, vagy hiszen a gazdák kockázatát ismerjük. Ezek nem is igazából változtak az idők során. Az egyetlen dolog, hogy spekulációval szemmel le lehet-e védeni őket, vagy sem. Ezt viszont nem, ez lehetetlen. A biztosítók, ahogy hallottuk, Európában még soha nem voltak hajlandók arra, hogy biztosítsák a, a genetikailag módosított organizmusokból fakadó szennyeződéseket. Hogyha a gabona például szennyeződik, és egy egész mező szennyezetté válik, akkor a gazdákat vajon kibiztosítja? Nem hiszem, hogy ez persze egy olyan véletlenszerű kockázat lenne, ez állandó kockázat. És általánosan elfogadott, hogy igenis a, a fertőzés és egyéb irányú szennyeződés kockázata tényleges. Lehet persze, hogy jó a biztosítás a biztosító vállalatok számára, a biztosítók számára a nyeresség miatt, de mi a gazdák szempontjait nézzük, és azt nem láttuk, hogy hol áll a biztosító a nyeresége miatt. A spanyol rendszerben az állam is hozzájárul ahhoz, hogy a gazdák kockázatát lefedjék, de természetesen a magánbankokon, magánbankokkal együtt, és ez rendkívüli. Igazából némi svindli is van ebben. Hogyha azt akarjuk, hogy a magánszektor fejlődjön, és liberalizáljuk a piacot, akkor magánforrásokat kell ebbe vezetni természetesen. De hát ez nem felel meg a jelenlegi piaci helyzetnek, mert mi most nagyon nehéz helyzetben vagyunk. A volatilitás, az áringadozás jelenlegi formájában hatalmas probléma, és nemzetközi szinten van intézkedésekre szükség, mert, egy, e, mert az EU-n belül sem tudjuk ezt önállóan pusztán megoldani. Hogyha vannak intézmények, mechanizmusok, amelyek védik a mezőgazdasági piacokat, akkor tudunk csak sikerre, já, sikerre jutni, és igenis a raktározási e, stratégiára is szükség van ezt meg kell vizsgálni. És ahogy Stefán is mondta, a pénzügyi spekuláció a nyersanyagokkal, termékekkel olyan terület, amely ellen fel kell lépni. Ha a piacok úgy fejlődnek, ahogy, akkor bizonyos, bizonyos kereskedési formákat be kell tiltani. Végül pedig azt szeretném mondani, hogy olyan piacokra van szükség, a szek, olyan szekundér termékpiacokra van szükség, amelyekben az érintett gazdasági ágazat szereplői jelennek meg. A mezőgazdasági termékek számára valódi piacra van szükség, az igazi, a valós termékekre, a fizikailag megjelenő termékek piacára nem pedig, ez, ez egészen más, mint mondjuk egy kötvénypiac, ami csak néhány embernek az érdekét szolgálja. Dziękuję bardzo. Ja chcę podziękować za te wykłady. Za... Köszönöm. Szeretnék köszönetet mondani azért a rengeteg információért, amit ma a szakértőktől kaptunk. Fontos az ilyenfajta eszmecsere lefolytatása, hiszen a tervezési mechanizmus az európai agrárszektorban nem megfelelően működik. Nagyon sok helyzetet meg lehetne elő, elő, előzni, el lehetne kerülni, hogyha teljes mértékben használnánk, vagy teljes mértékben használni akarnánk ezeket az információkat és ezeket a mechanizmusokat, valamint azokat az információkat, amelyeket az összes tagállamban létező intézmény biztosítani tudna a kormányoknak. A kormányok, a bizottság, a parlament kell, hogy jobb döntéseket hozzon, és nem csak az állami költségvetésre kell koncentrálnunk, hanem ki kell használnunk az előrejelzéseket. Nem várhatjuk azt el, hogy a kap mindig megfeleljen az elvárásoknak, a piaci logikáknak. Három, négy, öt évvel ezelőtt hatalmas összegeket fektettünk be a tejszektorba és a tejszektor fejlesztésébe. Ugyanakkor az akkori előrejelzések már mutatták, hogy válság előtt áll a szektor. A válság előtt egy évvel hatalmas befektetések, befektetéseket tettek az egyes tagállamok. Ez egy súlyos probléma, főleg amikor biztosítási megoldásokról beszélünk. A két elem kapcsolódik egymáshoz hogyha kockázatra, piaci kockázatra lehet biztosítást kötni, fölmerül ez a kérdés, erre olyan választ kell adnunk, hogy kialakítunk egy modellt. Most nem létezik ez a modell, de egy jó előrejelzési modellt kell kialakítanunk, és ezt használnunk kell azért, hogy a biztosított vállalhassa a kockázatot, és a biztosító intézmények a modell, az információk alapján tudjanak döntéseket hozni. Ezt alapvető elemnek tartom. Vannak elfogadott, igazolt mechanizmusok, az egyes természeti csapások esetére jéges, fagy, szárazság, árvíz. Ezek a mechanizmusok sok tagállamban működnek. Közgazdászként mondom ezt, de mint lengyel agrárminiszter is. Súlyos árvizek voltak, és nem volt költségvetési támogatás, nem volt állami támogatás erre. Kidolgoztunk egy modellt az Élelmiszer Gazdasági Intézettel együtt, egyetemi intézményekkel együtt, és hoztunk egy törvényt, ami érvénybe lépett, és még ma is működik, az egyes intézmények használt ki lehet számítani. Nagyon egyszerű, átlátható ez a törvény. Ösztönözni kell a gazdákat arra, hogy biztosítást kössenek, de ez csak akkor lehetséges, hogyha minden egyes hektára társfinanszírozás létezik. Ez működött, és az árvizet követően a biztosító intézetek ebben az évben nem fognak hasznot realizálni, mert nagy kifizetéseket kell majd realizálniuk a göltek számára. Ugyanakkor állami kifizetése nem fog sor kerülni. Lehet, hogy a modell nem tökéletes, a lengyel helyzetet sem fedi le teljesen, minden esetre működik, a lengyel árvízek nagyon súlyosak idén is, és hogyha ez a modell nem létezne, akkor tényleg tragikus lenne a helyzet. Szeretném, hogyha ezt a modellt a biztosítási piacok is alkalmaznák, hiszen fel tudnánk lélegezni mi, mint politikusok, és a gazdák is fel tudnának lélegezni. Nem szabad a kutatást lezárnunk. Amikor a KAP reformjáról beszélünk, a 2013-as utáni kap sorsáról beszélünk, szerintem végig kell gondolnunk egy másik aspektust is. A közös modell, ez a közös nevező a biztosítási finanszírozás tekintetében EU finanszírozást is kell, hogy kapjon. Véleményem szerint ez egy modernebb mechanizmus, és néhány év múlva EU szinten működhetne. Ha egy minimális támogatást lehetne alkalmazni, akkor egy kockázatbiztosítást ki tudnánk alakítani, természeti katasztrófák elleni kockázatbiztosítást, és a kockázatokat lehet, le lehetne fedni az áringadozási kockázatot is. Mi lenne a skálája, vagy az aránya ennek a lefedettségnek? Lengyelország esetében 100-150 millió zlotyról van szó, körülbelül 100 millió euró. De amikor árvíz következik be, és be kell avatkozni a gazdák megmentése céljából, akkor sokkal több a költség. Amikor a tej szektorban beavatkoztunk, amikor súlyos volt a válság, például gabonaválság vagy kukoricaválság volt, nem voltam itt az Európai Parlamentben, de emlékeznek, hogy mi történt? Az Európai Uniónak több milliárd eurójába került a beavatkozás. Úgyhogy talán ha van egy milliárd euró, ez a rendelkezésünkre áll, akkor ebben talán sokkal hatékonyabban meg tudnánk előzni ezeket a problémákat, és a súlyos következményeket el lehetne kerülni. A, ez a modell, ezt a modellt figyelembe kell venni, amikor új szakpolitikákat alakítunk ki, és meg kell, hogy hallgassuk azokat a szakértőket, akik ismerik ezt a modellt. Köszönöm. Ányú és aztán Árki képviselő. German, uh, some view. Elnök úr, néhány kérdésem, gondolatom van. Az első előadással kapcsolatban az volt az érzésem, hogy volt némi antipátia a, a határidős piacokkal szemben, illetve a jövőbeni ingatlanpiacokkal és termékpiacokkal szemben. Ez azt jelenti, hogy ezeknek a piacoknak hasznos szerepet kell betöltenie, hogyha lehetőséget ad ez a piac, vagy adnak ezek a piacok a gazdáknak ahhoz, hogy termékeiket ott eladják, akkor hasznosak. Természetesen a marzs iránti igények nagyon sok mindent meghatároznak. Bonvey kollega azt kérdezte, hogy a spekulációval szemben lehet-e valamilyen vé- védelem természetesen az opciókat fel lehet vásárolni, és a magas árakkal szemben azt értékesíteni. És akkor minden egyéb anyagi kihatást ki tudunk védeni. Megvan tehát a lehetőség erre, és az emberek élnek is ezzel. Egy kicsit sajnálom, hogy hogy az opciós üzletekre egyáltalán nem is tértek ki. A biztosítás és a biztosítási hatóságok igazából nem járnak el tisztességesen vagy észszerűen a gazdákkal szemben. Nagyon sok gazda jelentősen beruház, száraz időszakban azt mondják a hatóságok, hogy ne locsoljanak, és akkor a gazdák ne öntözzenek, és egyszerűen hiába van meg az öntöző berendezésük, nem használhatják. A a brit gazdák ilyen kockázata szemben nem védhet, védekezhetnek, mert ezt nem tekintik nálunk kockázatnak. Nem tudom, hogy ezzel ellen mi a, mit lehet tenni. A kanadai rendszernél egy ilyen alapról beszéltek, amiben befizetnek a gazdák. Nem tudom, hogyha például nyugdíjba megy a gazda, kiveheti-e a részét? Ez fajta osztalékként, vagy ez egy aprócska kérdés, mert szerintem, de, de maga a gondolat jó volt a spanyol rendszerrel kapcsolatban. Martin azt mondta, hogy a biztosítók nyernek ezen már megint. Vajon a gazdák válhatnak-e részvényesek ilyen biztosítóknál? Mert hogyha nyer, nyeresek, nyereségesek ezek, akkor a gazdák megint osztaléként kivetik a maguk részét. Van erre mód? Megint a spanyol rendszerrel kapcsolatban. Vajon egy év után is vannak, van-e jutalék, hogyha egy év után a, a, jól alakulnak a dolgok, mint meg Guinness asszony is, amit kérdezett. A téli gabonára Spanyolországban vannak kifizetések, de nem mindig ugyanannak a, a gazdának fizetik ki. Ezt én véletlenül tudom, talán meg Guinness asszony kérdését ezzel meg is válaszoltam. Köszönöm. Grazie. Köszönöm. Utolsó hozzászólás, mielőtt átadom a szót az előadóknak. Erkin képviselő. Thank you, Chair. I'll be very... Köszönöm szépen, elnök úr, rövid leszek. Először is köszönetet szeretnék mondani azoknak, akik előadtak ma délután, mert nagyon-nagyon átfogó előadásokat hallottunk. Köszönöm. Az első előadó arról beszélt, hogy az ipari modellt akarják eh, alkalmazni a mezőgazdaságra, és ez lehetetlen, és a javaslatából azt vettem ki, hogy állandóan lemaradunk, eh, le vagyunk maradva. Úgyhogy ezzel kapcsolatos általános kérésem, hogy vajon maga a mm, modell, eh, tehát maga a politika elavult, vagy a, a modellezés elavult. Aztán a kollégák a biztosítás, a két másik kollega a biztosításról beszélt. Igen, mindig arra gondoltam az előadás arra, hogy jó, ez hasznos, de hogyan oldja meg azt a helyzetet, amit az első előadásban hallottunk. És a biztosítókkal kapcsolatban van egy kérdésem, sajnálom, hogy Bóder úr már elment, de nagyon sok intézmény nagyon sok gazdaságot érintett a pénzügyi válság, legalábbis hazámban. Nem tudom, hogy a biztosító vállalatok is Spanyolországban sérültek-e a válság során. Az árspekulációval kapcsolatban, és hogy hogyan lehet ezt kezelni. Ilyen most vizsgáljuk felül a a Middles irányelvet. Nem tudom, hogy ez talán közelebb visze a megoldáshoz. Egy globális szabályozói testületről is szó volt az egyik felszólalásban, sokan mosolyogják, megmosolyogják ezt a gondolatot, de amit ma hallottunk, az alapján eh, nem is vagyok, bizony, nem is vagyok biztos abban, hogy eh, annyira suta ötlete, nem tudom az előadók mit gondolnak erről. Aztán volt arról is szó, hogy a gazdák saját biztosító társaságaikba investálhatnának, levéthetik saját magukat. Ha a gazdák mindezt tennék, akkor marad-e vajon még idejük a gazdaságra? Bene, adesso io darei la... Rendben. Átadom a szót a szakértőknek abban a sorrendben, ahogy a prezentációt tartották. Bertrand Münié kezdi a válaszadást, és Szemerári elnök úr, kapitányó professzor úr és Fernando Burgas úr fog következni. Tehát most Bertrand Münié a szó. Merci, monsieur le président. Je vais donc... Köszönöm szépen, elnök úr. Nos, anyanyelvemen hadd szóljak ez alkalommal. És néhány megjegyzést szeretnék elmondani, azok a, arra reagálva, amit most hallottunk. Először is egyértelmű, hogy a biztosító vállalatok csak a külső kockázatokat fedik le, természetesen a természeti katasztrófák ellen soha nem vagy egy vállalati alapú, vagy piaccal kapcsolatos kockázatos szemben soha nem adnának feleletet. Az olasz kollégák említették ezeket a problémákat, hogy a rendszer maga is pontosan ettől szenved. Meg kell különböztessük azt a kockázatot, amely a rossz irányítással, vagy a gazda rossz gazdálkodásával van kapcsolatban, ugye ez is lehetőség, és azt a kockázatot, amelyet a természeti katasztrófával vagy éghajlati veszélyekkel kapcsolhatók össze. Tehát úgy gondolom, hogy abszolút kizárt az, hogy árvolatilitás biztosításon keresztül kivéthető legyen. Éppen így lehetetlen az, hogy a fogyasztói viselkedéssel szemben védjük a gazdákat. A ne felejtsük el azt, hogy a biztosítók csak a természeti, katasztróf, a természeti katasztrófákat csak, abban, csak igen korlátozott esetekben fedik le, biztosítják. Nem a, leg, a nagyon ritka esetekre például nem terjed ki a katasztrófa, csak egy példát, a, egy atomkatasztrófa elleni kockázat lefedése lehetetlenség. Úgy gondolom, hogy a biztosítás egy eszközcsomagnak a része lehet, amelyet az Európai Unió kifejleszt. Nem hiszem viszont azt, hogy az ár ingadozás problémáját egyben ezzel meg lehetne oldani. Egyetértek a különböző hozzászólásokkal, amikor a, a képviselők kitértek az áringadozás problémájára. A felvetett kérdések a biztosítási rendszerrel kapcsolatban rendkívül érdekesek voltak, és érdekes, hogy mindez mennyi, ugye a kérdés, hogy mivel kerül mindez. Talán észrevették, hogy pontosan az egyik probléma jelenleg az, hogy azt próbáljuk biztosítani, bebiztosítani, ami nem felel meg a régi piaci modelleknek. A régi modell bizonyos ágazatokra, nagyon jól illet, de nem tudják például a pénzpiaci rendszereket, vagy a pénzügyi rendszereket lefedni. Minden lehetséges intézkedéssel meg kell próbálnunk a kockázatkezelést optimalizálni. Ezt a közgazdászok mondják. Azt hiszem, valóban más formában kell most ugyanezt a kérdést kvázi föltennünk. Ha torzulnak az árak, akkor lehet, hogy ez a jólétet befolyásolja, de ugyanakkor másút mégis előnyt hozhat. Meg kell nézni, mi a legjobb megoldás. Nem ellenzem azt, hogy az állam támogassa a biztosítási rendszert, vagy valamilyen fajtáját, de fontos azt tudni, hogy valamely intézkedés a források, amelyeket ebbe az rendszerbe irányítanak, a kifizetéseknél nem túlzott-e? Erre vonatkozóan nem kaptam választ ma. Nem feltételezem, vagy, vagy nem, tudom, nem tudom, hogy mi a válasz, de, de erre a kérdésre meg kellene találni a választ, hiszen ez ön, önkéntelenül is felmerül. Az egyik brit képviselő jelezte, vagy mondta, hogy előadásom a piac hosszú távú fejlődése ellen szólt. Hadd emlékeztessem önt arra, hogy mindaz, amit mondtam, az annak, azt annak alapján mondtam, hogy a a határidős piacok betiltását akartam eleve sugalni. A kérdés az az, hogy hogyan lehet ezt elérni. Remélem Bóvez úrnak van rá válasza, és ha van, akkor az ugyanaz talán, mint az enyém. Mégpedig az, hogy ha az ember nem akarja a spekulálást, akkor az ellenkező álláspontról indul el. Én azonban nem biztos, hogy ezt tartom a legokosabbnak. Nem tilthatjuk be a spekulálást, a spekulációt, de megnehezíthetjük a spekulánsok életét. Legalábbis az eddigieknél hiszen egy, egy sor intézkedés van erre, nem akarok most részletekbe menni, de vannak lehetőségek. Például bármely olyan műveletnél, határidős ügyletnél, vagy opciós ügyleteknél minimális biztosítékokat lehet kérni. Az ügyletben szereplőtől. Természetesen az ilyen szabályokat nem mindenütt és nem mindig tartják be. A tőzsdepiacokon például a termék tőzsdepiacokon nem, mindenki, nem minden esetben érvényesek ezek a szabályok. Vannak olyan vállalatok, amelyeknek már bizonyos hír, jó híre van, és azokkal szemben nem merik ezeket például alkalmazni. Nos, ezzel le kell állni. Sokkal magasabb szintű biztosítékokra van szükség, mondjuk ha az embernek van száz egysége, akkor akár tízezres, vagy száz, vagy tízmilliós milliós egységre is spekulálhat. Mit lehetne még tenni, hogyha helyesen működne a piac? Egy észszerűbb szintre lehetne például levinni a spekulációt. Ez sok ö, piacon már létezik úgy, hogy árkorlátokat vezetnek be az árkorlátok például nagyon hatékonyak a tőzsdepiacokon, a plafonok. Miért ne lehetne ezt adott esetben a mezőgazdasági termékpiacon is érvényesíteni? Hogy, hogy nem lehet, miért nem vizsgáljuk ezt meg eh, alaposabban? De ez csak két példa a sokból, rengeteg eh, lehetőség van még. Hogyha meg akarunk felelni a piacnak, akkor igenis beavatkozhatunk tiszteletben tartva a piac működését, de közbeavatkozhatunk mégis úgy, hogy korlátozzuk a spekulációt, és ösztönözzük a mezőgazdasági termékek termelését. Az energiaárak nyilvánvalóan jelentős kockázatot jelentenek. Néha azt látjuk, hogy az energiaárak megnövekednek, és a mezőgazdasági termékek ára csökken, és akkor a gazda kétszeresen veszít. Volt még egy megjegyzés, nem akarom már soká húzni az időt, de az utolsó megjegyzéssel kapcsolatban hadd mondjam el, hogy jelenleg nem lehet már mezőgazdaság, olyan mezőgazdasági politikát eh, folytatni, amely egyetlen egy országban alkalmazott modellre épül, és anélkül, hogy tudnánk, hogy másút eh, mi a helyzet. Az EU 27 országánál nem lehet egyetlennél sem lehet ignorálni, ami Kínában, Brazíliában, az Egyesült Államokban történik. Olyan mezőgazdaságpolitikára van szükség, amely európai, de igenis ez a mezőgazdaságpolitika nagyon hosszú ideig csak a 6, 9, 12, 25, 27 tag politikáját nézte, ma már erre nincs lehetőség. Nem lehet sikeres mezőgazdaságpolitikát folytatni anélkül, hogy meg ne vizsgálnánk a kapcsolatokat a monetáris politikával, a pénzpiacokkal és a feltörekvő piacokkal. Köszönöm. Molto. Köszönöm Bertram Minének a válaszadást. Hát Adam a szót a Izmael elnökének, Arturo Szemeráriónak. Köszönöm elnök úr. A válaszomat néhány olyan felszólalásra szeretném koncentrálni, amelyek az állami költségekre helyezték a hangsúlyt. Először is az egyik azt hiszem, hogy lengyel képviselő elemezte ezt a helyzetet. Amikor nagy természeti katasztrófák vannak. Hogyha támogatni kívánja az állam a gazdákat, akkor nagyon magas költségek merülnek föl, és súlyosak a problémák. A biztosítási beavatkozás egyrészt támogatja a hozam és a jövedelem stabilitását, hogyha jól működik, akkor stabilizálja a gaz- mezőgazdasági válságok kezelésére fordított állami költségeket is. Tehát lehetőleg egy vegyes rendszer, állami és magán biztosítási rendszer többszörös célt szolgál, jobban lehet kezelni, nyugodtabban lehet kezelni, e, költségvetés tervezéssel, biztonságos tervezéssel lehet kezelni a kisebb és nagyobb természeti katasztrófákat. Az olasz rendszer úgy döntött, hogy eh, ahol biztosítható kockázatok merülnek föl, nincs lehetőség ex post eh, beavatkozásra, támogatásra, katasztrofák bekövetkeztét eh, követően. Ez ahhoz az eredményhez vezetett, amit a spanyol kolléga is bemutatott, hogy az állami költségek jelentősen csökkentek a katasztrofák esetén a gazdáknak kifizetett díjak tekintetében, és alacsony szinten stabilizálódik ez az általános költség. A rendszerek többféle módon föl lehet állítani a rendszereket, természetesen általános szabályoknak kell, hogy ezek megfeleljenek alapvetően a biztosítási díjhoz való állami hozzájárulásról van szó, a lehetővé teszi ez a rendszer, hogy a szabad piachoz képest olcsóban jusson a biztosításhoz a gazda, de a viszontbiztosításnál is az állam állami pénzzel beavatkozik. Mi ennek az oka, hogyha van viszontbiztosítás, akkor van biztosítási piac, vagyis vannak olyan biztosítási lehetőségek, amelyeket a gazdák ki tudnak használni. Hogyha nincs állami beavatkozás, legalábbis a kezdeti fázisban támogató jelleggel, az új biztosítási megoldások támogatásának a céljával, akkor nincs meg a lehetőség ennek a piacnak a kialakítására. Van egy közösségi rendelet, most nem emlékszem a számára, amely a társbiztosítást és a biztosítási púlókat támogatja, tehát a magánbiztosítói púlókat illetve az állami és magánbiztosítás társbiztosítás keretében vonatkozik erre egy európai rendelet és állami támogatást lehet ennek alapján alkalmazni, adni a magánbiztosítói púloknak, pontosan azért, hogy új biztosítási megoldások bevezetését támogassák. A kanadai e, e, példa esetében a gazdák szolidaritási alapja nagyon fontos, támogatást kell, hogy kapjanak, mert nem is akarom azt mondani, hogy a biztosításhoz képest ez alternatívát jelenthet, de minden esetre a kockázatkezelés egyik eleme lehet a biztosítási szektorral együtt. Olaszországban például már kezdenek felállni az ilyen jellegű elképzelések. Olyan esetben, amikor például a zöldséggyümölcs piacszervezés esetében a gazdák amikor katasztrófa ellen le akarják védeni a zöldséggyümölcs termesztési tevékenységüket. Erre vonatkozóan szolidaritási jellegű és szövetkezeti jellegű együttműködést alakul ki amivel csökkenteni lehet a kockázatot. Tehát be kell fizetni a szolidaritási alapba, nem egy biztosítási társaságnak, hanem egy szolidaritási alapba be kell fizetni egy biztos összeget, e, ki kell fizetni azt a magasabb költséget, amit a kampány során nem szenvedtek el a gazdák, viszont a feldolgozási központ e, elszenved, hiszen csökken a mennyiség, nőnek az általános költségek, ez egy vegyes rendszer, biztosítási és szolidaritási alap együttes működését jelenti. Hogyha jó a struktúra, hogyha jó a szervezés, akkor akár hozamot is jelenthet ez a rendszer a gazdák számára. Tehát nem a biztosítók nyerés, nyereséget növelik ezzel, hanem a gazdák juthatnak plusz jövedelmhez. Többféle tapasztalat létezik az egyes európai országokban. Vannak olyan rendszerek, amelyek kompatibilisek a hazai antitrust törvényekkel, vannak, amelyek kevésbé. Minden esetre meg kell vizsgálni a legfontosabb európai tapasztalatokat, mert úgy gondolom, hogy a cél, hogy az állami források felhasználása a válság kezelésre és a jövedelem támogatáson túl ami ugye a kap célja a gazdák jövedelmének a stabilitására is biztosítási eszközöket lehet kialakítani állami és magán biztosítókkal együttesen, vagy szolidaritási alapok kialakításával. Hát ezek az eszközök már európai szinten is elemzéstárgyat képezik. Elnök, köszönöm. Szemerári elnök úr, most átadom a szót Fernando Burgas úrnak, és így lezárjuk a spanyol modellel a válaszadók körét. Eh, algunas, algunas respuestas a la... Igen, én is szeretnék eh, néhány kérdést megválaszolni, amelyek egészen konkrét jellegűek voltak. Például, hogy Spanyolország az asszály ellen hogyan biztosítja a gazdáit, illetve hogy egyáltalán létezik-e ilyen biztosítás, illetve a fagykár vagy a jégeső ellen az összes klímakockázat ellen nálunk lehet kötni biztosítást a mezőgazdasági területen, ahogy ezt elmondtam. Az erdőgazdálkodás területén például szintén létezik egy kockázatbiztosítás, de jelenleg még csak a kezdeti stádiumban vagyunk a biztosítás képesség és a fedezet területében. De például a parafa tölgy esetén ott már létezik, és a kolifer fenyőfélék, tű levelűek körében is gyakorlatilag már létezik ilyen, illetve hogyha valamilyen erdőtűz után kell újra erdősíteni, akkor ilyen esetekre is lehet igénybe venni biztosítást. Tehát lehet kötni erdőtűz és a későbbi újra erdősítésre is biztosítást. Akkor volt egy konkrét kérdés arra, hogy hogy az állami hozzájárulások és szubvenciók a gazdák jövedelmével hogyan állnak. Igen, ezek nyilvánvalóan kompatibilisek az európai joggal, hiszen van két jogszabály erre nézve. Az egyik az állami források alkalmazása, szubvenciók esetében a biztosítottak részére. Ez a 1887-es számú, és van a közösségi források alkalmazására vonatkozó jogszabály, szintén mezőgazdasági gazdálkodók számára, ez a 2009-ből a 73-as számú jogszabály, tehát a, az EU bizottság részéről egészen konkrét szabályozások léteznek az állami és állami források és közösségi források alkalmazására, ilyen forrásra, ilyen célra. A biztosítás másik szempontjára szeretnék visszatérni, ugyanis 2009-ben a bruttó biztosítások 6,6%-át tették ki a mezőgazdasági termelésnek, mindez állami szubvenciók nélkül számított arány. De voltak nyilvánvalóan a spanyol kormány részéről állami támogatások, ezeket levonjuk, és hogyha ezt levonjuk, akkor 4,2 százalék volt 4,2%-át kellett, hogy viselje maga a gazda a saját termelési költségének 2009-ben. És volt egy olyan kérdés is, hogy a követ, hogy a különböző összetevők hogyan függnek össze a költségeket és a százalékos arányokat már említettem, de volt egy olyan kérdés is, hogy a spanyol kormánynak mennyibe kerülnek a szubvenciók. Ezt a grafikai ábrázolásomban megpróbáltam ábrázolni, hiszen az államháztartásból származó szubvenciókat ábrázoltam összességében, melyet a spanyol gazdálkodók kapnak. 141 millió euróról volt itt szó. Ennyi pénzügyi forrás került fel alkalmazásra, de hogyha hipotetikusan ki akarjuk számolni, hogy mennyibe került volna mindez, hogyha nem létezett volna ez a mezőgazdasági biztosítás, és a különböző kiesések miatt és károk miatt ezek a költségek jóval magasabbak lettek volna. Ugyanis ezek a károk 730,3 millió euróra rúgtak. Ezek különböző klíma kockázatok miatt bekövetkező károk voltak, és hogyha ezt most szembeállítjuk a kifizetett forrásokkal és az expo poszt összehasonlítással, és tehát az állami szubvenciókat és a kifizetett biztosításokat ezzel az összeggel összehasonlítjuk, akkor megállapíthatjuk, hogy 140 millió euró összeg lenne itt, amire szükség lenne még katasztrófák miatt keletkezett károk fedezésére. Tehát itt azért jól lehet látni, hogy milyen hasznos ez a biztosítás, hiszen így a biztosítóktól kapják a gazdálkodók a káruk kiegyenlítését, amelybe az állam állami forrásokat juttat, annak érdekében, hogy a gazdák válláról egy részét a kockázatoknak levegye, és, egy, és az bevételüket az államháztartásból biztosítsa, és ez az állam kassa számára egy kedvezőbb megoldás. És ugye a funkciója is ennek a mezőgazdasági biztosításnak az, hogy a mezőgazdaság terén biztonsági hálózatot, illetve biztonsági hálót alakítson ki, és stabilizálja a jövedelmi viszonyokat. Annak érdekében, hogy ők továbbra is tudjanak gazdálkodónként dolgozni, és beszállítói üzemeket, amelyek szintén ugye összefüggésben állnak a mezőgazdasággal, ugyan így módon gyakorlatilag adót fizetnek az államháztartásba, és ezek szintén visszahatnak egymásra. A marakesi egyezmény kettes mellékletének a hetes pontjában a szerepelnek olyan követelmények, amelyek gazda, mezőgazdaságból származó bevételek stabilizálására vonatkoznak, és biztosítására vonatkoznak, és gyakorlatilag ezek a minimális követelmények is itt szerepelnek, és innen származik ez az ötlet, hiszen a WTO is ezt úgy látta, hogy ezt nagyon korlátozottan lehet csak alkalmazni, és a biztosítók pedig gyakorlatilag ugyanazok a biztosítótársaságok, mint az általános biztosítótársaságok, tehát itt ugyanazok a nagy biztosítótársaságok vannak jelen. Továbbiakban még kaptam olyan kérdést is, hogy mennyiben járnak, járulnak hozzá a gazdálkodók maguk ehhez a hálóhoz. Tehát, ahogy elmondtam, 30 biztosító társaság eh, vesz részt ebben a biztosítási rendszerben, és három ezek közül olyan társaság, amelyek eh, gyakorlatilag olyan társulások, amik kölcsönösen eh, részesítik a gazdálkodókat is ebben a biztosítási poolban még egy dolog, hogy szolidaritáson alapul ez a rendszer, hiszen ilyenkor a gazdálkodók egymás kárá vállalják magukra. Ennek bizonyos hagyományokból származó okai vannak, és ezt is próbáltam a prezentációmban bemutatni, hiszen nagyon fontos, hogy univerzális jellegűnek kell lennie ennek a biztosítási rendszernek, tehát valamennyi mezőgazdasági területen valamennyi kockázati fajtát és valamennyi klíma veszélyből származó kockázatot kell, hogy fedezze. És a francia kolléga például elmondta azt is, hogy hogy viszont ár ingadozások ellen soha nem lehet biztosítást kötni. És ehhez akkor hadd fűzzem hozzá, hogy de, vannak és igenis lehet áringadozások ellen biztosítást kötni, még deviza áringadozások váltó árfolyamok ingadozása ellen is lehet biztosítani. Vannak technikai jellegű elő tanulmányok, amelyek ezeket a termékeket kialakították. Kedves kollégák, úgy gondolom a munkaértekezletbe bizonyította, hogy az áringadozás témája és a mezőgazdasági jövedelem stabilizálásának a kérdések központi témája az új kapnak. Természetesen a biztosítás egy eszköz, ami hozzájárulhat a stabilizáláshoz, de nem a megoldást jelentik az összes problémára. Többféle eszközön kell gondolkodnunk, olyan eszközökön, amelyek közé piac szabályozási eszközök is tartozhatnak, tárolási politikák, stb. Úgy gondolom, hogy a, nagyon érdekes volt ez a ma délutáni program. Még egyszer szeretnék köszönetet mondani a szakértőknek, mindegyik szakértőnek a prezentációért, és azért, hogy lehetőséget biztosítottak a számunkra, hogy egy ilyen fontos témát részleteiben megismerjünk. Köszönet mindenkinek, a kollégáknak mondom, hogy George Lyon jelentésről 15-én szavazunk 7 órakor Strasbourgban. Viszontlátásra!